Good day. Good day. Üdvözlök mindenkit. Folytatjuk munkánkat. Az első napi rendi pont ma a kilences pont kellene, hogy legyen. 9. pont a földközi tengeri térséggel foglalkozó munkacsoport. Mosel migrációs és menekültügyi igazgató fog beszámolni. A DG Home, eh, tehát a belügyi főigazgatóság ról érkezett ő, sok szeretettel köszönjük. Ezt a munkacsoportot a bel- és igazságügyi tanács eh, hozta létre. A 2013. Eh, októberi Lampedúzai baleset után. 2011. január 30-a után az Európai Bizottság bemutatta a Libeszak bizottságnak a, munkáj, a munkacsoport munkájának eredményét, és ebben az összefüggésben ugye én már bejelentettem, hogy az Európai Bizottságot meghívjuk, hogy beszámoljon nekünk a 2013. december 4-i közlemény végrehajtásáról. Tessék, önné a szó, Musel úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mielőtt beszámolok arról, hogy mi, mit értünk el, amióta a munkacsoport létrejött, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a munkacsoport egy közös munkacsoport a tagállamokkal és öt ügynökséggel, és a munkacsoport munkája attól is függ, hogy a tagállamok mennyiben állítják rendelkezésre a forrásokat. Tehát megvizsgáltuk azt, hogy eddig mi történt a tagállamokban, és júniusban számolunk erről be a júniusi tanácsi ülésen, belügyi és igazságügyi tanácsi ülésen, és természetesen erről beszámolok majd a Libeszak Bizottságnak később. Az öt fő területe a munkacsoportnak a decemberi egyezmény szerint, a decemberi közlemény szerint a harmadik országokkal való együttműködés az első. A tragikus események óta amelyek 2013. októberében Lampedusa közelében történtek, nagyon aktívak voltak, voltunk a külső kapcsolatban. Először gondoljuk úgy, hogy a menekült ügy és a menedékpolitika egy nagy és fontos prioritás a külügyi tanács napirendjén. Ez egy nagy előrelépés. Azóta Tunéziával megkezdtük a mobilitás partnerséget, a legutóbbi tanács ülés kísérő eseményeként került erre sor márciusban. Jordániával kezdtünk partnerségi tárgyalásokat, Törökországgal aláírtuk a visszafogadási egyezményt, és önök is tudják, hogy ez összefügg a Törökországgal a vízum végrehajtása kapcsolatos előrelépésekkel. Ez kulcsfontosságú a vízum egyezmény végrehajtása. Aztán a következő olasz elnökséggel afrikai kezdeményezéseket készítünk, elő a kelet-afrikai országokkal, a, a kelet-afrikai embercsempész útvonalon do, működünk együtt az a kelet-afrikai országokkal az embercsempészet elleni harcban. Nigéria, Líbia, Egyiptom további fontos országok, amelyekkel együtt működünk. Nyilván tudják, hogy nagyon feszült a helyzet, de továbbra is különböző projekteken dolgozunk a Szahári projekt például, amelyet a belügyminiszterek szintjén valósul meg, ez határ, menedzsment, kapacitások, menekült táborok létrehozása és fenntartása, stb. A második fejezet a regionális védelem és, és visszatelepítés. A lampedusai események óta további forrásokat mobilizáltunk Észak-Afrikának. Az Európai Menedék Támogatási Hivatal és együttműködünk, és igyekszünk Marokkóban, Tunéziában, Jordániában erősíteni a menedékesek támogatását. Aztán a Nigér eh, és a, az Afrika eh, szarva területen eh, szintén a egyéb támogató programok és kísérő programok valósulnak meg. Ez az információs kampány hamarosan megindul. Ami a visszatelepítést illeti, ebben is nagyon aktívak voltunk a tagállamokkal. A tagállamok növelték a, a kötelezettségvállalásokat, főleg a szíriai menekültekkel kapcsolatban, és emellett a Legal Avenues for Entry programon is dolgozunk, a menekültek legális belépését, e, e, beutazását igyekszünk támogatni. Ugye harcolunk az illegális migráció e, ellen, de az érem másik oldala, hogy a legális bevándorlásban pedig segítünk. Egy további előrelépés, egy új irányelv elfogadása. A Post Stockholm programon is dolgozunk, hogy igyekezzünk erősíteni a menekültek számára a legális belépési lehetőséget. A az embercsempészek, a csempészek és a szervezett bűnözés elleni harcban az Európol nagyon aktív, és növeli a munkatársi állományát, és egy külön csapata van a, a csempészek elleni harcra. Olaszországot is támogatjuk, külön támogatjuk, és sokat teszünk annak érdekében, hogy, hogy például az információ csere terén, és folyik a nyomozás, Németország, Görögország, Franciaország bevonásával nagy szervezett bandákat próbálunk le építeni, vagy ezek nagy bandákat, szervezett bandákat von, foglalnak magukban Franciaországban, Németországban, Görögországban. Emellett egy átfogó felülvizsgálat következik az, tart az európai jogszabályok kapcsán, és ezen a területen legislatív javaslaton dolgozunk. A határfelügyeletet illetően ez egy kulcsfontosságú elem lampedúzai eseményeket követően. Ahogy tudják, azt kértük a Frontex-től, hogy különböző stratégiai koncepciókat dolgozzanak ki a mediterrán térségre, annak érdekében, hogy a határ, határőrizetben jobb együttműködés valósuljon meg. Emellett a Lampedusai eseményeket továbbra is figyelemmel eh, kísértük, és a Frontex eh, eh, költségvetését 7,9 millió euróval növeltük. A Frontex ügynökség egy koncepciós anyagot dolgoz ki, ennek is további költségvetési implikációi lehetnek, 6-42 millió közötti sávba terjed ez. Természetesen ez a költségvetési eszköz még nem áll rendelkezésre, és hát elég, tehát ez a mm, attól függ, hogy mennyiben valósul meg, valósulnak meg ezek az intézkedések. Nyilván tudják, hogy a Mainostrum program is megkezdődött, és ennek a a követését folytatjuk, és nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt folytatni. A szolidaritásról tettünk tanúbizonságot a tagállamok felé. Ez az utolsó fejezete a munkacsoport közleményének. Nyilván önök is tudják, hogy sürgősségi támogatást indítottunk, 30 milliót, és Olaszországnak és 40 milliót a többi tagállamnak nagy nyomás alatt vagyunk, októbertől januárig terjedő időszakban mobilizáltuk ezt a pénzössz, ezeket a pénzösszegeket, a tagállamok is nagy nyomás alatt vannak. Emellett egy sürgősségi program kidolgozásán dolgozunk, és az új Dublini rendelet, tehát és említenem kell, a 33-as cikk eh, preventív eh, fellépést tesz lehetővé számunkra, hogyha válságba kerül, vagy válsághelyzet merül fel egy tagállamban. Emellett az EASO-val együttműködünk eh, kísérleti projektekben, a menedék kérelmek feldolgozása terén, amely területen és azokkal a tagállamokkal, amelyek nagy nyomás alatt állnak. Ezek tehát az eddigi eredmények. Júniusban további beszámolás, beszámolóra kerül sor a munkacsoport munkájával kapcsolatban, akkor a tanács, a júniusi tanácsülésen fogunk megjelenni, és ott fogunk beszámolni, és ezek után az új parlamentnek, hogyha a Libe Bizottság készen áll arra, hogy fogadjon bennünket. Köszönöm szépen, van-e hozzászólás? Igen, látom, hogy van. Jegyezzük fel a hozzászólókat. Rendben. Rendben, rendben, rendben. Kérem, hogy ezt jegyezzék fel a kollégák. Tessék, megadom a szót Legimére úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Muszel úrnak a, az információkat a szakbizottságunkban. A megjegyzéseim a következők. Ön utalt azokra az akciókra, amelyek Algériára, Líbiára és Egyiptomra vonatkoznak. El szeretem ugyanakkor mondani, hogy az elmúlt héten jártam Szudánban, és a szudáni parlamentben, nos, nem fogok hivatkozni Szudán különleges helyzetére, mert azt ismerjük, ami a szankciókat és ami az embargókat illeti, ugyanakkor a szudáni parlamentben a külbizottság elnöke azt mondta, szükségem van európai segítségre, európai együttműködésre, mert azok a személyek, akik át jutnak a mi területünkön, egy óriási terület, hét szomszédos országgal, ők azok az emberek, akik Lampedusa-ban jutnak el. Ő mondta ezt. Szeretem megkérdezni, van valami terv arra, hogy segítsenek Szudánban, hogy ott meggátolják ezt az, az ember áradatot? Nos, valamilyen módon lehetne segíteni Szudánnak, mert ők szeretnének a határaikat megvédeni, és ezáltal elzárni ezt az folyamatot. 7,9 milliós eurós támogatási növekedés van a különböző beavatkozásokra, illetve van egy másik támogatás növekedés, több mint 6 millió a tengeri járőrözésre. Honnan lesz ez a pénz? Én nem látom, hogy honnan fogjuk előteremteni ezeket a forrásokat. Szeretném megkérdezni, hogy honnan ez a pénz a Mare Nostrum akciót fogja támogatni, amelyet az olasz eh, kormány hajt végre. Ahogy ön említette, vannak kritikus helyzetek, és vannak kritikus események, amelyek egy adott időpontban történnek, megkérdezem, hogy van-e valamilyen tartalék az ilyen kritikus helyzetekre, főleg, hogyha ezek a kritikus helyzetek eh, szárazföldi területen, szárazföldi határoknál vannak, külön tekintettel az Észak-Afrikában lévő spanyol városokra. Köszönöm szépen, Sr. Diaz de Mera, Frau Zibel. Thank you very much. Köszönöm szépen az alapján, hogy, és a jelentés alapján, amit a mediterrán térségben történik, akkor, hogy hányan halnak meg, amikor az Európai Unióba akarnak belépni, az a vita, ami az úgynevezett jogszerű utak címet viseli, kérdéseket vet fel. El tudná esetleg mondani részletesen, vagy példát mondani arra, hogy ez a jogszerű út milyen lehet? és hogyan lesz mód arra, hogy a menekültek ezekre az utakra rálépjenek hogyan szervezik meg, hogyan kívánják biztosítani azt, hogy minden menekültnek legyen lehetősége ezeknek a használatára, és aztán, hogy itt az EU-ban menedéket kérjenek. Thank you. Köszönöm. Keller asszony. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen itt folytathatom én is a, a, menekül, a menekültügyi rendszer jogszerű útjai Kérem, pontosan mondja meg, hogy milyen javaslatokat és mikor fog letenni az asztalra. A, már 2000 eleje óta és a Stockholmi programban is tulajdonképpen teljes mértékben ezeket a kérdéseket tárgyaljuk. A bizottság megígérte, hogy a menekültrendszerhez különböző módozatokat fog kidolgozni, azóta még semmi nem valósult, meg semmit nem segítettek, míg a, a határok lezárása ami szintén a stokholmi programban volt, az már mind teljesült. Tehát teljes mértékben sikerült lezárni a határokat anélkül, hogy az emberek védelmet kérhessenek, vagy lehetőségük legyen arra, hogy a Genfi Egyezmény értelmében jogszerűen menedékjogot kérjenek. Mi az, amit pontosan kérnek, és mik terveznek, és mikor, és azt is szeretném elmondani, hogy ezek azok tulajdonképpen, amiket elsőként meg kellene tenni, még a felügyelet és minden egyéb kérdés előtt, hiszen a határok már lezan, le vannak zárva, felügyelet van, jogszerű menekültügyi rendszerre és jogszerű belépési utakra van lehetőség. És ez két különböző dolog. És mint mondtam, ez még messze az előtt kell, hogy meglegyen, mielőtt még a csempészek elítéléséről beszélünk. Ugye nagyon gyakran csak a csempészet az, ha az ember nem akar kerítésen át ugrani, akkor is egyszerűen muszáj, hogy a földközi tengeren keresztül a csempészek segítségével jöjjön be. Tehát, hogyha a csempészeket megállítjuk, akkor valóban lezár, leállítjuk ezt a fajta üzleti utat számokra. Az, hogy szigorítjuk csak a a csempészet felügyeletét, azzal csak még lukratívabbá, vonzóbbá tesszük az üzletet, még drágább lesz azoknak, akik igénybe akarják venni. Tehát meg kell határozni, hogy mi az, amit először csinálnak, és kérem, hogy pontosan mondja el, hogy a csempészekkel pontosan mit akarnak tenni, és mikor hogy lássuk, hogy tulajdonképpen mi is az a sorrend, amiben ezeket a lépéseket megteszik. Köszönöm. Köszönöm, én is ezt szeretném folytatni a területtel és a területre való belépéssel kapcsolatban. Akkor, amikor bátorítja a bizottság a tagállamokat a rugalmas megközelítésre, a humanitárius vízumkiadás olyan szírek számára, akik a szomszédos országokban nem tudnak maradni. Tudjuk, hogy a tanács erre vonatkozóan konkrét tanácsokat is megfogalmazott. A rendszerekhez való hozzáférés kapcsán meg kell azt is néznünk, hogy van-e konkrét, konkrétum arra vonatkozóan, hogy a Szírián körül, Szíriát körülvevő országokban az emberek hogyan tudnak maradni, hiszen a környező országokból való elvándorlás és további nyomást jelent. Említette ezen kívül a 33-as cikk W3-as pontját és az ez alapján jelentkező nyomást. A szolidaritási mechanizmusokkal kapcsolatban mi a véleménye, mit lehet a tagállamok között ennek kapcsán tenni, hogyan lehet segíteni, támogatni azokat az országokat, amelyekre a legnagyobb nyomás helyezedik többek között Szíria miatt. Lehet, hogy az áttelepítéssel kapcsolatban a számokat módosítani lehetne a jelenlegi tervek alapján, vagy vannak-e olyan kötelezettségvállalások, amelyeket eh, most meg lehetne tenni? Tehát csak azt kérem, hogy konkrétabban. És Bronx úr, igen. Valóban a munkacsoport eh, összeállt, és az a feladata, hogy eh, a tengeren való halált megakadályozza. De mi történik? Az emberek készek arra, hogy önmaguk a gyermekeiket nem megfelelő hajókban öm, halálos kockázatot vállalva próbáljanak bejönni Európába. Miért? Azért, mert lehet, hogy itt menedéket kaptak. Nem azért, mert ők személy szerint lennének veszélyben, hanem azért, mert veszélyes országból jönnek, nagyon sok ilyen ország van a világon ha nem kapják meg a menedékjogot és visszaadatási határozat vonatkozik rájuk, akkor 36%-os esélyük van csak arra, hogy visszakerüljenek. Az 484 ezerből csak 174 ezret adtak, 176 ezret küldtek vissza. Én voltam az egyetlen tegnap, amikor erről a kérdésről tárgyaltunk, nagyon magányosnak éreztem magamat. Tehát ki felel ezekért? Ki felel a halálokért? Azért, akik meghatározzák a menekült ügyi törvényeket, és megengedik, hogy az emberek útra keljenek, másrészt pedig azok, akiknek nem sikerül visszaadatni a legtöbbjüket. A menedék ára egyszerűen aki a menek, az, a, az a felelős a halálokért, aki a menekült jog árát ilyen formában határozza meg. Egyértelműen ki kell eh, jelenteni, hogy azok, akik az Európai Unióban próbálnak meg eh, eh, menedéket találni, nem kapják meg a menedékjogot. Ez nem csak a földközi tengere vonatkozik, mert a jelenlegi politikával további halálokat okozunk csak. Mi, mi kell, hogy válaszunk. Az illegális bevándorlást nem, nem lehet persze egyre növekvő legális migrációval kiváltani. Persze ez a következő logikus lép. Az, hogyha minden mindenféle jogsértést úgy próbálunk elkerülni, hogyha lehetővé tesszük, hogy a jogsértés jogszerűvé váljon. Köszönöm szépen. Más nem kér, akkor szót, akkor visszadom Michel úrnak a lehetőséget, hogy választ adjon. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem számos kérdéssel foglalkoztunk először is. Szudáni kérdésre reagálnék. Afrika szarvával kapcsolatban, hogy Etiópia, Szudán és az ottani bevándorlási, illetve a migrációs rizikó felmérésére vonatkozóan volt a kérdése. A más szervezetekkel együtt próbálunk a régióban a csempészés ellen fellépni, hogy megnézzük, hogy milyen megoldások lehetőségekre van lehetőség, és természetesen, hogy hogyan lehet a régióban erősítő lépésekkel segíteni az illegális bevándorlás elkerülését. Valakit a külügyi szolgálattól oda szeretnénk majd kihelyezni, hogy segítséget nyújtson. Ami a Frontexet és a um, a, a Minusrom program 9 millió eurót kapott, ez per, természetesen azt jelenti, hogy mindenféleképpen szinergiákra kell törekedni a Frontex műveleteivel. Ami pedig Zibel asszony kérdését illeti a jogszerű uttak, útvonalakról és a példákra kérdezett rá. Ugye két dolog van. Vannak a menekültügyi és vannak a gazdasági migránsok. A, mene, a menedékesek számára több jogszerű utat próbálunk biztosítani, hogy Európába jönnek, jöjjenek, a parlament előtt, a tanács előtt van a kutatók és diákok módosított tehát a rájuk vonatkozó módosított rendelkezés például etióp diákok, akik Líbiában kérnek tehát vannak olyan etióp diákok, akik Líbiába mennek, ott kérnek menedékjogot azért, mert úgy gondolják, hogy ez az egyetlen lehetőség arra, hogy, hogy Európába jöjjenek, akkor a számukra való könnyítésekkel ezt a veszélyes lépést elkerülhetjük. A beléptetési eljárásokat pedig szintén régóta tárgyaljuk a munkacsoporttal. Hadd legyek őszinte, akkor, amikor én voltam a munkacsoportnak az elnöke, akkor harcolnom kellett azért, hogy ezt a gondolatot bent megtarthassuk az akciólistán. Egyszerűen azért, mert a tagállamok egyértelműen és összhangban ellene voltak. Hmm, kapcsolatban e, áll ez Keller asszony kérdésével is. Ez a fajta e, hipokrácia a tagállamok részéről, hogy valóban igen, legyen menekültügy, de mindent megtesznek azért, hogy a menekült kérők Európába jöjjenek. Úgy gondolom, hogy egyfajta szervezetrendszerre van szükség, amely védett beléptetési eljárásokat tartalmaz, de az egyik jogszerű út a visszaadatás. Ez vagy az, át, az áthelyezés, áttelepülés, áttelepülés. Tehát egyszerűen ide jön valaki, aki, olyan, akire szükség van, akiben bízunk, és a saját tagállamunkban letelepedhet. Az utolsó dolog pedig, legyünk őszinték e, e területben is, hogy a Szíriával kapcsolatban semmit nem tettünk még 2012-ben, 4000 szírt kap, fogadtunk be 2013-ban, több mint 12 ezeren települtek át, volt számbeli növekedés, de 12 ezer az 1, bocsánat, 2,5 millió menekültöz, akik Jordániában, Törökországban és Libanonban vannak, az tulajdonképpen csepp a tengerben. De mégis mondhatjuk, hogy a tagállamok jelentős erőfeszítéseket tesznek a, az áttelepítés terén. A védett beléptetési eljárásra vonatkozóan a parlament támogatására van szükségünk. Természetesen semmi értelme gyorsan egy olyan javaslattal előállni, aminek semmi esélye arra, hogy átmenjen. Tehát meg kell győznünk a tanácsot, meg kell határozni azt a azt a kis számú, de legális útvonalat, ami eh, elfogadható. Ez például azt jelenti, hogy nagykövetek követek nagykövetségek határozhatnak meg még kik azok, kik lesznek azok, akik legálisan Európába jöhetnek, és ez mondjuk az áttelepítésnek egy kiegészítő lépése lenne. Lamber asszony kérdésére kitérve két tagállamnak is írtunk ezzel kapcsolatban, a, a lehetséges visszatérítésre vonatkozóan. Csak azt mondhatom, hogy nyomon követjük szorosan a, a, a, ezt a problémát, és mindig is az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelően próbáljuk a szírmenekülteket is befogadni. A 33-as cikk és szolidaritás, nos, ha Bulgária példáját vehetünk, akkor még mindig nem indít jutottuk el a 33-as cikket, de a szolidaritás Bulgáriával egyértelműen növeltük, hiszen rengeteg nyomás volt tavaly is, több mint tízezer szír érkezett Bulgáriába. 8 millió euró sürgősségi támogatást biztosítottunk a fogadóközpontok kapacitásának javítására, növelésére de koordináltunk néhány olyan lehetőséget az érintett repülőterekkel, és amely támogatást jelentett, és több tagállam is igen aktívan csatlakozott a segítségnyújtáshoz. Ezek között volt Norvégia is, az Európai Unión kívülről. Az ehhezon belül támogató csoportokat kértünk, és mobilizáltuk a szakértőket is, akik ott vannak a helyszínen, és a bulgár hatóságokkal együttműködve próbálják, illetve dolgozzák ki a megfelelő, építik fel a megfelelő menekültügyi szolgálatot. A szolidaritás tehát valóban él Görögországgal is, már évek óta van erre példa, és van EASO támogatás Olaszországban is. A szolidaritás valóban érezhető, nem súlyos, nem jelent, de folyamatos napi munka szintjén érezhető. Bronx úr, a visszaadatásról szeretném elmondani, hogy a bizottság március 28-án múlt héten elfogadta a visszaadatási um, közleményt ezt tartalmaz, hogy mi az, amit az önkéntes, a visszadás, a, a kényszeres visszatérítéssel kapcsolatban teszünk. Általában menekültet nem térítünk vissza, csak migránst, szabálytalan helyzetben lévő migránst térítünk vissza. Köszönöm szépen. Még egy kérdése van? Jó, egy pillanat, Keller asszony, ha megengedi. Köszönöm szépen, elnök úr megismételném a hálámat Michel úrnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre, mindazonáltal nem válaszolt az utolsó kérdésemre, és ezért megismételném. Meg szeretném tudni, hogy van-e valamilyen terv arra, hogy reagáljanak arra a rendkívüli e- helyzetre, ami kialakult a földi határoknál Észak-Afrika két spanyol városában. Van egy kérvény a kormányom részéről, és ez a kérvény alapvetően összefügg a méltó befogadási feltételek megteremtéséről, ugyanis nagyon sokan vannak, eh, és a befogadási létesítmények már nem teszik lehetővé, hogy méltó módon fogadjuk a menekülteket. Sátrakban vannak, ugyanis nagyon sokan van. Szeretném tehát egy választ erre a kérdésre. Van egyéb kérdés eh, eh, Michel úrhoz? Igen, két gyors kérdés. Azt mondta, hogy minden tagállam ellenezte a ezt a jogi tengelyeket, illetve másodszor, melyik az a két tagállam, amelyek ellen szerződéstegési eljárást indítottak a Szíriával kapcsolatos visszafordítási politikával kapcsolatban. Gyözimére úrnak elnézést, hogyha nem válaszoltam már először is a kérdésére, most jobban megértettem. Az Európai Bizottság Madridba küldött egy, egy tárgyaló csoportot, hogy tisztázzák a helyzetet, és tíz nappal ezelőtt pénzügyi segítséget kérve Brüsszelbe érkezett egy Spanyolországból egy tárgyalócsoport, tehát vég, végig gondoljuk a lehetőségeket. A két városban igyekszünk enyhíteni a feszültségen, és és megoldani a helyzetet. Továbbra is kapcsolatban vagyunk a spanyol hatóságokkal ezzel kapcsolatban. Ami a jogi, te, jogi, jogi jogos lehetőség, legális lehetőségeket illeti, nem volt egyetlen tagállam sem, a, amely ellenezte volna ezt a politikát. Nem mondom, hogy minden lehetőséget támogatott volna minden tagállam, de ugye létezik a legális gazdasági migráció, és ezt vizsgáljuk meg, hogy ezt hogyan lehet könnyíteni. Felmerült a humanitárius vízum, lehetőség, de ezt nem támogatták a tagállamok a munkacsoportban. Ami pedig a másik kérdését illeti, Olaszországnak és Bulgáriának írtunk ezzel kapcsolatban. Köszönöm, ennyi lenne a helyzet bemutatása. Akkor, hogyha megengedik, a következő pontra térnék rá. A tízes napi rendi pont a Frontex 2014-es munkacsoportja. Frontex has adopted. A Frontex 2014-ben fogadta el a munkaprogramját, és az igazgatósági ülés 2014. február 14-én volt. És ennek az összefoglalóját átadták a parlamentnek. Hill Arias fernandez hívtuk meg, aki a Frontex igazgató helyettese, és önök is tudják, a Frontex igazgatója, Leitinen úr, június 1-én június 1 marad igazgató, és utána új igazgatót kell kinevezni. Az Európai Bizottság már kihirdette ezt a, ezt a pozíciót, és a, a új kinevezés előkészítése folyik. Meg is adom a szót Fernández úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy lehetővé teszik, hogy bemutassuk a Frontex programot a 2014-es évre vonatkozóan. Elkezdem bemutatni a helyzetet, a trendeket, az elő, előjelzéseket és a munkaprogramunk alakulását és a 2013-as trendeket, és utána megnézzük, hogy mit tervezünk 2014-re, és 2014-es költségvetésről is beszámolok. Az szabálytalan határátlépések detekciója 2013 és 2012-höz képest hogyan változott, ezt látják ezen az ezen az ábrán. 47%-os növeke, 48%-os növekedést látnak 72 ezerről 107 ezerre 2012-ről 2013-ra. 2013-ban az első, tehát az első nagy szám mutatja a 2013-as számot, alatt a 2012-est a következő, és aztán a különbséget, a százalékos különbséget alatt a piros számmal látják. Ez a második negyedévben lassan növekedett a trend, és a harmadik negyedévben élte el a csúcsát. át ezeknek július és október között jelentették. Tragikus módon ez a ez az, az észak-afrikai intenzív migráció számos balesetet és tragikus esetet is magában foglalt és a legtöbb hajó Líbiából indult el, és itt próbálták kihasználni a gyenge kormányzati ellenőrzést. A keleti mediterrán útvonalon volt a legalacsonyabb szintű, 2009 óta a legalacsonyabb a detekciós szint, ki 25 ezer. 25 000 nyi. Ha ezt összehasonlítjuk az előző évekkel, e, akkor itt láthatják, hogy hogyan változtak a trendek. A bolgár-török határ volt a legmagasabb detekciós szintű határ. A nyugat-balkáni e, e, útvonalon növekedett, a 6300-ról 19900-ra a detekciós szint. A legtöbb ilyen detekcióra a magyar-szerb határon került sor. sokan menedéket kértek, de a menedék központokból aztán tovább mentek. Ami a nyugat-afrikai útvonalat illeti, többé-kevésbé stabilis, stabil a helyzet a nyugat-mediterrán térségen, többé-kevésbé stabil a helyzet, 6300-ról 6800-ra növekedett. A legtöbb bevándorló algér, algér marokkói vagy szubszaharai bevándorló. Ahogy mondtam, az éves növekedés 2012-ről 2013-ra 48% volt, és mivel ez jelentős, a 2013-as szint a 2009-es szinthez hasonlítható. Azonban alacsonyabb, mint 2011-ben az arab tavasz idején. A kb. 50%-os a megoszlás a szárazföldi és a tengeri detekció között. 2013-as év, évet először is a szíriai menekültek számának drasztikus növekedése e, jelezte, jellemezte. Kb. 25 ezer ilyen detekcióra került sor. Másodszor az Észak-Afrikából induló bevándorlók, főleg Líbiából, e, Egyiptomból e, indulók e, kockáztatták életüket, és harmadszor a nyugat-balkáni a nyugat-balkáni helyzet is nagy változáson ment át, mint ahogy az előbb is mondtam, a magyar-szerb határon. Hogyha megnézzük az indikátorokat 2012 és 2013 között, <clears throat> a facilitátorok száma csökkent 11 százalékkal. Ez annak köszönhető, hogy a hogy az, hogy, hogy a a, a, a migráció segítésében egy, egy hangsúly eltolódás, egy eltolódásra került sor, itt most már inkább az, az okmány hamisítás útján sikerül mm, bevándorolni ezeknek az embereknek. Az illegális tartózkodás nem igazán változott, ez stabil, de nagy, tag, nagy különbségek vannak a tagállamok között. Németország továbbra is az első, és ők jelentették a legmagasabb éves, abszolút éves növekedést. Oroszok és szíriaiak tartózkodása miatt Bulgária volt a második ország, ahol 2013-ra kb. 100%-kal növekedett a detekció is, itt, is a szíriai illegális tartózkodók miatt kb. 9 1800 okmányhamisító jelentettek be, vagy mm, ennek a, ennek a létezését mutatták. Aztán nagyon sokan a, a az illegálisan megszerzett dokumentumok útján jutottak be, nem annyira az okmányhamisítás, az okmányhamisítással szemben. Aztán a hosszú távú trend azt mutatja, a szárazföldön azt mutatja, hogy növekszik a beutazást megtagadások száma. bosnia hercegovina Albánia összefüggésében növekedett a beutazók száma. A harmadik országokat megnézve látjuk, hogy Szíria, itt az Európai Uniós külső határokon várjuk a szíriai menedékesek számának a növekedését. A szíriaiak különböző opciókat fognak választani, hogy, hogy menedékre találjanak a Szíriával szomszédos országokban. Ami Ukrajnát illeti, az általános instabilitás oda vezethető, növekszik a migrációs hullám, és ez az instabilitás az ország gazdaságát is és a gazdaságára is negatív hatással van, és egyre többen keresnek majd külföldi munkalehetőséget. Afganisztán, a nemzeti erők át, átveszik az ellenőrzést az országban, ez push faktornak számít, és további hullámokra számítunk Afganisztánból. Végül pedig Eritrea az Izrael által felépített 240 kilométeres fal Egyiptommal, egyiptomi határon felépített falnak köszönhetően, vagy emiatt további hullámra számítunk. Ez lassan már Líbiában is mutatja a hatását. És a hagyományos egyiptomi útvonal szemben errefele módosul ez az útvonal. Ami a kockázatokat illeti, 2014-re ezeket az, ezt az öt kockázatot határoztuk meg élet, halálos baleset, okmányhamisítás és további három. Ami a szabályos bevándorlást illeti, legális bevándorlást illeti, a köz, tehát a mediterrán térségben a Frontex aktivitása Dél-Olaszországra koncentrál, és az égei tenger keleti területére. A Frontex az ö, költségvetésének nagy részét erre a régióra, kb. 12 millió eurót erre a régióra koncentrálja. Az ajánlások follow a Frontex már előkészített bizonyos, egy bizonyos operációs tervet, amelyet már bemutatott előttem a, az előző meghívott. A Mare Nostrum művelet kihívásnak tekinthető, ebben a régióban, itt a hatékony mm, határvédelem meg, megerősítése fontos pont. A briefingekből és és egyéb megszerzett adatokból, információkból állítottuk össze ezt a műveletet. Most már a hajók a hajók már csak az operációs terület határáig kívánnak eljutni. Nyáron nagyobb a migráció, nagyobb a migrációs nyomás, úgyhogy növekedhet a, megint a hullám. Az Észak-Atlanti térségben felmerülhet a a, a megszorítások, gazdasági nehézségek, illetve az instabilitás mint ok. A Poseidon Land és a Land fókuszpont műveletek megvalósítása történik, és ezt a nyugat-balkáni térségben fog és a keleti, az EU keleti terület határán fog megvalósulni. A Poseidon pedig látják a térképen, hogy melyik területre vonatkozik. Ami Nagyon fontos kihívás a megfelelő szintű biztonság a határokon, és ezzel egyensúlyban a hiszemű utazók beutazásának meg nem nehezítése. Kb. 325 millió beutazásra kerül sor az európai határokon, ebbe benne vannak a, a repterek is. Tehát 9 millió 9 millióval növekedett a beutazók száma. A tagállamokat támogatni kívánjuk ebben a nagy kihívásban, a Pulsar projekt a projektek kapacitásának, ez egy olyan projekt, amely a kapacitás növelésre, információ cserére mm, alapul, és támogatjuk a tagállamokat abban, hogy a kockázatnak kitett gyermekek védelmét megvalósítsák többek között, ez egy konkrét projekt a legjobb gyakorlatok cseréjére kerül sor ebben a, ezen a szakterületen. A, a gyermekekre koncentrálunk tehát a nemzetközi védelemre szoruló gyerekekre. E, ezekben a e, e, ebben az NGO-k rendelkezésre állnak segítségnyújtással. További 35 műveletet tervezünk erre az évre, és a Frontex tisztviselői igyekeznek biztosítani az alapjogok és az alapvető emberi jogok betartását. A Frontex által koordinált műveletek magatartási kódexét 35 nyelvre fordították le. Ami a továbbképzést illeti, öt pillért állapítottunk meg. Az első a határvédők közös kurikulumának kidolgozása. Segítséget nyújtunk a tagállamoknak a, ennek a végrehajtására, illetve a szektorális képesítési keretprogram megvalósítására. A további a mobilitási program határvédők mobilitási programjának további fejlesztésére van szükség. Aztán az európai határvédő csapatoknak a képzése a következő program. Őket felkészítjük arra, hogy Frontex határprogramokban vegyenek részt. specializált, további specializált programokat dolgozunk ki, az LGBT, tehát az Euró, EBGT, tehát az Európai Határvédők csapatának. Közös standardeket dolgozunk ki a képzésekre a különböző tagállamok számára, közös képzési eszköztárat, és multiplikátorok segítségét vesszük igénybe. Standardizált tréningek vannak. Aztán az e-learning a következő fontos elem, és emellett a Frontex központi szerepet játszik a, a jogérvényesítéssel kapcsolatos tréningek kidolgozásában ez az Európai Law Enforcement Training Scheme, tehát az LETS program. Ami a költségvetést illeti, látják, hogy 2013 és 2014 között mennyiben változott a helyzet. 4,7 millió eurós ö, csökkenésre kerül sor, A különböző költségvetési címek közötti felosztás hatvankét százalék a hármas címre, A Frontexnek most 317 munkatársa van, 5 százaléka csökkent tehát a csökken a munkatársi állomány 2017-re a tervek szerint, tehát az ügynökségben folyamatosan csökken a munkahelyek száma. Itt hibásan írtam, ez nem a 2013-as, hanem a 2014-es költségvetés, ez a műveleti költségvetés. Láthatják, hogy a, a közös műveletek teszik ki a költségvetés 77%-át, ez 44 millió euró, és ebből a legnagyobb részt a, a tengeri műveletek teszik ki, ezek a legdrágábbak is, ez egyértelmű, a Frontex által koordinált programok közül. Ezzel az előadásom végéhez értem, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Hey, members, questions. Nos, kedves képviselőtársak, kérdése kinek van? Látom, van. Meg is jegyeztem. Jó. Akkor kezdjünk hozzá. Bauer asszony. Köszönöm szépen. Nagyon rövid, egyszerű kérdésem van, ami az emberkereskedést illeti. Tudom, hogy jelentős képzési munkát is végeznek. A kérdésem az, hogy még mit ezen kívül? Mi az, amit az ügynökségekkel való megállapodás keretében tesznek? Thank you. I'm wondering Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy tud-e valamit eh, az elmúlt évekre vonatkozóan mondani az alapvető jogok munkájá terén az ügynökség találkozott-e emberi jogsértésekkel a műveletei során. És eh, a szabályokról tudna -e eh, mondani valamit, hogy mi a felfüggesztésnek a a feltétele, és mit akarnak, milyen eh, műveleteket akarnak a meghatározott kritérium alapján beszüntetni. Ezen kívül szeretném megkérdezni, hogy az alapvető jogok eh, tisztviselőjének, eh, munkatársainak milyen feladatai, egyéb feladatai vannak. A Frontex egyéb kérdéseiről is <clears throat> szerettem volna megkérdezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány magyarázatra lenne szükségem. Elnézést kérek. Ön azt mondta, hogy a a költségvetési források 67 át a közös műveletekre, illetve a visszahelyezésekre költöttek. Szeretem tudni pontosan, hogy hány embert érintettek ezek a, az együttes vissza taloncolások. Szeretem tudni, hogy mennyibe került mindez, és azt is szeretném tudni, hogy mi a szerepe az ügynökség munkatársainak ezeknél a közös visszatalantalási műveleteknél. Szeretem tudni, hogy minden ellenőrzést megtettek, elvégeztek, mielőtt az érintett embereket visszatalancolták a saját országukban. Szóval felmerül a kérdésem, hogyha előzetesen elvégeztek ezeket a ellenőrzéseket, akkor a um, ezeknek a, a, ezeknek a munkatársaknak mi a szerepük, ha már a közös műveleteknél korábban eh, ellenőrizték, hogy minden jogot betartották, akkor utána a Frontex munkatársainak mi a szerepe? Vannak olyan emberek, akik akiket eh, visszatoloncolnak a saját országukba, és ők ott kockáztatják az életüket. Márpedig ön azt mondta, hogy az egyik legfontosabb kérdés a halál esetek tisztázása, illetve azoknak megelőzése. Nem értem tehát, hogy mi a szerepe ezeknek a munkatársaknak. Egyes esetek miatt felháborodtunk. Volt már olyan művelet, az utolsó előtti műveleteknél voltak szörnyű esetek. Ön azt mondta, hogy egyre kevesebb hajó érkezik a tagállamok területére, és a harmadik országokkal való együttműködés, nevezetesen Marokkóval milyen módon lehet e, e, együttműködni? Ön azt mondta, hogy ez együttműködés során azonosítani tudják, és szólni tudnak a marokkói hatosságoknak. De ezekben a folyamatokban mi a Frontex szerepe, mit csinál a Frontex annak érdekében, hogy betartsák az Európai Parlament prioritását, mégpedig, hogy ezeket a személyeket biztonságba hozzá küldjék és hogy meggátolják, hogy ezeket a személyek eljussanak az Európai Unió területére, akik menedékjogot szeretnének kérni. Nem látom tehát, nem látom át ezt a műveletet, és eléggé aggodom, ugyanis ön azt mondta, hogy a prioritás az az, hogy megerősítsük a represszív eh, eszközöket a tagállamok részéről. Én aggodom, mert szerintem nem ez lenne az első prioritás. Aztán úgy tűnik, hogy az egyik utolsó együttes együttes visszatoloncolási hadműveletnél önök egy magán légis, légitársasággal szerződtek, egy spanyol magán légitársasággal. Ez egy premier ebben az esetben. Szeretném tudni, hogy ezt a jövőben is szeretnék tenni. Milyen módon történik mindez, és milyen módon választották ki ezt a partnert? Természetesen az eljárásaik része a kötelezettség, és ez az EU, jog, az EU törvény által meghatározott keretek között zajlik. tudna -e valami olyan jogi keretet mondani, amely megnehezíti a munkájukat, vagy a kevésbé hatékonyá teszi. Nem azt kérem, hogy igazítsák a jogi előírásokat, hiszen ez egy olyan aknamezőre vezetne, amit nem szívesen vállalnék magamra. Egyszerűen kérdezem, hogy mi az, ami befolyásolja a munkájukat. Például van-e következménye annak, hogy az önkéntes visszatérítés meghatározott idő alatt kell, hogy megtörténjen, és előfordult-e, hogy, amit tegnap hallottam, hogy emiatt nem lehet már visszatéríteni eh, embereket. Hilarius úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az érdekes kérdéseket. Megpróbálok válaszolni mindegyikre. Nézzük először az ügynökség munkáját. Igen, valóban a képzésre összpontosítunk a, a az embercsempészettel kapcsolatos kérdésekre, de általában együttműködünk az Európorral annak érdekében, hogy a meghatározások, hogy melyek azok a nagy dolgok, amelyekkel a bűnözők az embercsempészet során foglalkoznak. Ez tehát dióhéjban az, hogy mire figyelünk az embercsempészet kérdéskörében. Más ügynökségekkel, egységekkel együttműködünk a, a bűnözők és az áldozatok megkülönböztetésében. Az alapvető jogsértésekről. 2013 volt az első olyan év, amikor az emberi jogi alapvető, az emberi jogok munkacsoportja, konzultációs csoportja együttműködött velünk, nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés. Az alapvető jogokkal kapcsolatban elmondhatom, hogy egyre hogy fokozatosan bevettük a tevékenységükbe kockázatelemzés, képzés, végrehajtás terén. A konzultatív fórum tagjai is részt vettek a Poseidon tengerészeti műveletben, interjúkat végeztek a görög hatóságokkal, a, együttműködtek a régióban működő Frontex képviselőkkel, és a konzultatív fórumnak az éves jelentése hamarosan meg is fog jelenni, ami átfogó részletes információt tartalmaz mindenről. 2013-ban tájékoztatást kaptunk arról, hogy mintegy 12 olyan eset volt, amely véletően alapvető emberi jogok sértését tartalmazta. Akkor sem a Frontex, sem pedig nemzeti tisztviselők, akiket a Frontex koordinált volna, ebben nem vettek részt más szóval, nemzeti tisztviselők. A görög hatóságokat, meg kell mondjam őszintén, megkértük, hogy tárják fel az, eset, az eseteket, de más régióban nem volt feltételezett emberi jogi jogsértés. A vizsgálatok eredményét valóban megkaptuk. Volt olyan eset ezek alapján, amelyekről a következtetés az volt, hogy nincs eset nem lehetett meghatározni azt, hogy a feltételezett vád igaz lett volna, de vannak még olyan esetek, amelyeket a főügyész vizsgál, ahol még várjuk a bűnügyi nyomozás eredményét. És hogy adott esetben megfelelő intézkedéseket alkalmazhassunk. Az alapvető emberi jogok tisztviselője mindkét műveletben részt vett, elsősorban a tengeri ha műveletben az alapvető jogok itt lehetnek veszélyben. De de több repülőjárattal kapcsolatos esetet is megvizsgált személyesen. Ezek a jelentések is hamarosan megjelennek. A költségvetési allokációval kapcsolatban elmondhatom, hogy a műveleteink 77%-a 9 millió euró a visszaadatásra kihelyezett összeg. A légitársaság választása. Nos, nem mi választjuk meg a műveleteinknek a visszaadatási műveleteinknél a légitársaságot társfinanszírozók. Elnézést kérek, felügyeleti műveletekről van szó. Ha tehát felügyeleti műveletről van szó, akkor francia, spanyol, luxemburgi más országok légitársaságait pályáztatás útján választjuk ki. Bármilyen felügyeleti ellenőrzési kapacitásnál, hogyha a magáncéget kell, hogy igénybe vegyünk, akkor azt közbeszerzési folyamat után határozzuk meg a költségelemzés, a hat, költséghatékonyság alapján, hogy ki lesz a győztes, tehát nem véletlenszerűen választjuk ki sem a vállalatot, sem pedig azt a forrást, amit igénybe kívánunk venni. Amikor azt mondtam, hogy kapacitásépítés harmadik országokban, akkor ez tulajdonképpen mindent jelent, nem csak azt, hogy a, a rendőri kapacitásokat, vagy a, a az igazságszolgáltatási kapacitásokat, hanem minden egyéb területet igénybe veszünk. meg kell, hogy mondjam, a Frontex által koordinált műveletek kapcsán elmondható, hogy minden műveletünk jogszerű volt. 37 ezer migránsot helyeztünk biztonságba. A műveleteinknél tehát nagyon fontos, hogy a leghatékonyabb módszereket alkalmazzuk. Tény az, hogy az ügynökségünk által koordinált műveletek nagyon gyakran kutatási és mentési akcióvá csapnak át, tehát nem csak felügyeletről, ellenőrzésről van szó. Ami a jogi korlátozásokat illeti, nos, ha a migránsok EU területre kerülnek, akkor a velük való további munka a nemzeti hatóságok feladata. Például a fogvatartás idejének meghatározása, vagy a tagállamok menekült központjai teljes mértékben nemzeti hatáskör, nekünk nincs tájékoztatásunk arról, hogy milyen ideig tartják a migránsokat ezekben a központokban, mert, mint mondtam, ez teljesen a nemzeti hatóságok hatásköré. Elnézést kérek, hogyha kifelejtettem valamilyen kérdést, igyekeztem további tájékoztatást adni. Hogyha nem a válaszoltam minden kérdésre, kérem szóljanak. Köszönöm. Én szerintem mindenre válaszolt. Keller asszony hozzá szeretne tenni még valamit, ugye? Igen. Igen. A műveletek kritériumai. Jó, akkor röviden én eh, már megkérdeztem, és az első körben, de még mindig nem kaptam választ a kérdésemre. Vezet asszony? Kérem nagyon röviden, nagyon rövid leszek, köszönöm elnök úr. Hogyha jól értettem, akkor a területi felügyelet egy olyan műveletről van szó, amelyet közbeszerzéssel eh, hajtják végre. Ez egy nagy dolog, nagy nagy udonság. 36 ezer személyt érintett mindez. Ha jól értettem, ezeknek a személyeknek a, a nagy részét európai területre viszik ahogy ön mondta, ezek a személyek, akik menedekjogot kérnek, a azoknak az adatait szeretném látni, mint ahogyan említette, a Frontex egyik feladata az, hogy ezeket az adatokat ellenőrizze. Sorry, miss. Arias úr, el kellene azt, hogy ne haragudjon, hogy kihagytam a kérdését. A, az, e, a műveletek esetleges befejezése vagy felfüggesztése a Frontex és az erre vonatkozó kritériumokat a Frontex vezetősége dolgozza ki. Eddig azonban nem volt arra példa, hogy felfüggesztettünk volna egy műveletet. Pontosabban szólva előfordult, hogy átmenetileg a forrásokat egy másik művelethez irányítottuk át, mert ott ez a görög eset volt az alapvető jogoknak a működ, megsértése volt, de nem függesztettük fel akkor sem a forrásokat, egyszerűen az EU határokon belül áthelyeztük máshová az erőket. A felügyelet két dolgot jelent, a tagállamok munkáját, amit Frontex adott esetben megtérít, hogyha nincsen megfelelő forrás máshol szóval, hogyha ha különbség van eh, tehát eh, a, a források és a, a szükségletek között, akkor általában eh, közbeszerzési pályázattal próbáljuk magánvállalatokkal ezt a hiátust pótolni. Az a 37 ezer ember, akit védelmet kért, mind megkapta, nem térítettük őket vissza. Azt hiszem, hogy a következő napi rendre kell áttérjünk, eljött az ideje annak, úgyhogy köszönöm szépen a neki Járez úr. Nézzük a következő, a 11-es napi rendi pontot, ami a, az, in, az indáló művelet július 15-17-e között zajlik. Coelho úr az, aki tavaly júliusban, aki a koordinált indaló műveletet felügyeli. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, voltunk eh, dél Spanyolországban, július 15 és 17-e között, még 2013-ban, az indáló műveletet ellenőriztük és felügyeltük, ez a Frontexnek egy közös művelete, közösen hajtják végre a spanyol hatóságokkal, és egy széles tengeri övezetnek a felügyetére vonatkozik. Ezt párhuzamosan hajtották végre a én jelentésemmel, az én jelentésemet a következő plenáris ülésen hagyják jóva majd Strasbourgban, aznak a szabályozására vonatkozik, a, a, ami a tengeri határoknak a felügyeletét, és pontosan a Frontex által ellenőrzött területekre vonatkozik. A, szándék az az volt, hogy megnézzük a terepen, hogy hogy zajlik egy ilyen Frontex művelet, és milyen módon történik az együttműködés a tagalom, tagállamokkal. Ezt a jelentést már a különböző nyelvi változatokban kiosztották, és megkapták önök. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az első dolog az az, hogy a spanyol hatóságok nagyon hatékonyan dolgoznak, főleg a Guardia Civil, a polgárőrség, és nagyon nagy empátiával dolgoznak. Nagyon magas minőséggel, és jó ö, ö, empátiával dolgoznak, mint ahogy említettem. Nos, egy európai dimenziójú műveletről van szó, ez egyértelmű, az indáló művelet tíz tagállam együttműködésével számol, Finnország, Luxemburg, Portugál, Románia, Szlovákia, Egyesült Királyság és Izland társult országként és ez az első művelet volt, amely ügynökség közi jelleggel bírt, nem csak Frontex, hanem a hajózási ügynökség, pontosabban a hajózási biztonsági ügynökség, az Europol, és ezen túl a a kábítószer csempészet elleni koordináló ügynökség. Tehát ez egy egyértelműen európai művelet. egyértelműen azt hallottuk, hogy ez az egész eszköz módosítottak és alkalmazkodtak a körülményekhez. Igen, széles területet ellenőriz, ugyanakkor az eszköz megfelelően működik, és megfelel az elvárásoknak el tudja látni a feladatát, mind a felügyelet, mind a ö, menekültek mentését illetően is. Nagyon magas a kompetencia a résztvevő ügynökök részéről, kiválóan vannak megtervezve maguk a műveletek, az operatív terve kiválóan van kidolgozva, aztán meglepetten tapasztaltuk az, hogy mennyire szűkek az rendelkezésre álló eszközök, amelyekkel rendelkeznek a menekültek ahhoz, hogy eljussanak az európai partokhoz, és ez tükrözi azoknak a személyeknek az elkeseredettségét, és mindenáron el akarnak jutni európai eh, partokhoz. Nagyon sokan eh, kicsi, apró, szinte játék eh, csónakokkal érkeznek, felfújható gumicsónakokkal, négy öt személyre tervezett hajóknak a többszörösét szállítják. Amikor Spanyolországban voltunk, lehetőségünk nem volt lehetőségünk arra, hogy nagy bevándorlási hullámokat lássunk személyesen, az időjárási körülmények miatt szél volt, és nagy hullámzás, és ilyenkor a, a bevándorlók szüneteltetik, megvárják a jobb időt, ezért maguk a létesítmények is nagyrészt üresen álltak. Hatodik pont, a e, civil szervezetekkel való kapcsolattartásnál felvetődtek kérdések, amelyek arra vonatkoztak, hogy sérülnek az emberi jogok az ilyen műveletek során. A legvilágosabb panaszok között a a, a menekdéki jog, kérelmi jognak a nem tiszteletben tartása, aztán a visszat, az azonnali visszatoloncolás megakadályozásának a jogát sem tartották tiszteletben, az első olvasatban a tanácssal, amikor arról beszéltük, hogy milyen módon fogjuk egyeztetni a frontex való ö, műveleteket, ezek megerősítik majd tehát azokat a jogi kereteket, és ezáltal meg fogjuk erősíteni ezzel említett jogokat nem lesz azonnali visszatoloncolás, tiszteletbe fogják tartani majd a menedéki kérelmi, kérelemhez való jogot. Ezek a legfontosabb pontok, amelyeket ki szerettem volna emelni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kovályó úr. Van-e megjegyzés ezzel kapcsolatban? Van-e olyan képviselő, aki a, a spanyolországi indaló művelettel kapcsolatban hozzá kíván fűzni valamit, hanem akkor menjünk tovább. A következő kérdés, amivel a mai közös vitán foglalkozunk, az a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentessége, valamint az európai elfogató parancs. A, tehát az eljárásokban biztosított jogok erősítéséről van szó, az úgynevezett roadmap mapben, az úti tervben. Nézzük tehát meg, hogy a három előadó mit mond, hiszen hármat neveztek ki ezekre a nagyon fontos kérdésekre. Cornelis de Jong úr, Senyora Carmen Romero és Renate Weber asszony. Weber asszonyt látom Tóboldúr helyettesíti, de hallgassuk először meg Cornelis de Jong urat. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, már jó ideje beszéltünk az árnyék előadókkal arról a kérdésről, hogy mit tehetünk még ezen ciklusban, hiszen konkrét elképzelésünk van a bizottság ajánlásáról. Ez azt jelenti tehát, hogy nincs igazából kilátásunk arra, hogy a cikluson belül a trilógus jelentős előrelépést könyvelhessen el. Meg kell nézni, hogy mi az, ami még hátra marad a munkában, és mi az, amit még együtt megoldhatunk, és éppen ezért az árnyék előadókkal is olyan do- munkadokumentumokról döntöttünk, amely két részből áll. Az első rész a véleményem szerint is annak a reménynek ad hangot, de a ma délutáni vitából szeretném ezt megerősíteni, tehát, hogy annak a reménynek ad hangot, hogy megállapodásra juthatnánk erről, a koordinátorokat talán írásban, vagy más formában is megtehetjük de megerő, de szeretném, hogyha visszajeleznének a politikai frakciók, hogy egyetértenek ezzel. A második rész az én személyes megjegyzéseimet tartalmazza, ezekkel én tovább megyek. A központi feltételezésem vagy szempontom az, hogy nagyon fontos elemek vannak az ajánlásokban, és az irányelv így tulajdonképpen túlhaladott. Nem tudom elképzelni, hogy legyen egy olyan ira, hogy ne tudnánk hogy a jogászok, a jogi háttér véleménye, mi milyen kritériumok vannak. Tehát a dokumentumból ez mind kimarad, és néhány javaslatot tehát arra vonatkozóan tettem, hogy hogyan lehet átvenni az irányelve ebből a munkadokumentumból. Úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz ezeket ezekre a, a dolgokra, von, pontokra vonatkozóan az összes árnyék előadóval és koordinátorral megállapodni. Ha a mai vita alapján úgy látjuk, hogy vannak olyan elemek, ahol, amiben minden jó akarat mellett el tudunk, amit minden jó akarat mellett el tudunk mindannyian fogadni, és melyek azok, ahol kétségek vannak, akkor az nagyon jó eredmény lenne. Én úgy gondolom tehát, hogy az, el, az első rész csak olyan dolgokat tartalmaz, amivel mindenki egyetért, a második rész pedig ott, ahol meg kell nézni, hogy hol van többség, hol van kisebbség. Az első rész tehát az ebből áll, és a második részben pedig remélem, hogy minél több részben fogunk tudni egyetérteni. A cél tehát az, hogy még legyen egy árnyék előadói megbeszélés, ha lehet, de mindenképpen fontos, hogy még ezen a héten erre sor kerülhessem. És várom mi a reakció. Egyébként pedig, hogyha ez nem sikerül, akkor írásban kell megpróbálni lebonyolítani. Köszönöm. Köszönöm én is, de Jangur Romero asszony. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnálatos módon, ha lett volna, ha ennek ez a bemutató pár hónappal korábban lett volna, akkor ezt az egész projektet befejezhettük volna már korábban, és most nem tudjuk befejezni, mert néhány pont, amelyik nagyon fontos, az még nyitva maradt, és ezek a garanciális kérdések még nyitva maradtak tehát. Az én esetemben viszont a gyermekek kérdéséről szól, de ugyanakkor nyitva maradt még a sérülékeny személyek esete is itt nem kérdésekről van szó, hanem maga a lényegi kérdés az, amit nem sikerült megoldani az eljárási garanciákat illetően. Olyan személyek tehát nem kapják meg a megfelelő garanciákat, akik nehéz helyzetben vannak, akik sérülékenyek, befolyásolhatóak olyan személyekről van szó, akik nem rendelkeznek megfelelő anyagi hátterrel, vagy olyan személyek, akik nem jártasak a jogban, és ezért nehezen tudnak ki eligazodni. Ezért sajnáljuk azt, hogy ez az, ennél a folyamatnál pont kimaradtak azok a lényegi kérdések, amelyek az Európai Uniónak a, az érdeklődésének a központjában kellene, hogy legyen. A gyermekek esetén az, ami minket amit mi ki szeretnénk emelni, az, hogy létezzen egy koherencia a felkínált garanciák esetén, amik a felnőtteknek ajánlanak föl, ugyanez vonatkozzon a gyerekekre, és azt tapasztaljuk, hogy ebben a kérdésben nagyon fontos, fontosabb, mint más irányelvekben is. Nagyon fontos, hogy ezek a garanciák meglegyenek a fiatal korúak számára is hogy a lehető leginkább próbáljuk meg megvédeni a fiatal korúakat, ugyanis olyan emberekről van szó, akik meg nem érték el a felnőtt kort, és számukra az a társadalomba való újra helyezés nagyon fontos a jövőben. Ezért úgy gondoljuk, hogy ebben a vonatkozásban lehetett volna nagyobb erőfeszítést tenni. Látjuk, hogy hiányzik az egyéni felmérés, állapotfelmérés, a helyzetelemzést, az egyéni helyzetelemzés a bírósági eljárás előtt. Ugyanis nagyon fontos, hogy meghatározzuk és alkalmazkodjunk az adott helyzethez, az adott egyéni e, szituációhoz, és ez, ha bár már megtörténik egyes országokban, de nem mindenhol, és itt nem sikerült ezt meghatározni. Nagyon fontos, hogy a, a kár visszatérítése például, és ezt, ezt is figyelembe vegyük, mert más országokban ezt használják, és nagyon nagy eredményekkel, de nagyon fontos lenne ezt bevezetni Európa szinten. Vannak további témák, például az interjúk, a kihallgatásoknak a felvétele, vagy a maximális határidők az előzetes letartóztatásoknál, ezeket rögzíteni kellene. Szóval nagyon nagy kár, hogy mi nem tudtuk befejezni ezt a témát, és remélhetőleg az utánunk következő parlamenti képviselők be fogják tudni fejezni, mert ez nagyon fontos. Elnök úr, meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a kollégáimnak az együttműködés a következő az elmúlt években, nem leszek a következő ciklusban. Most szeretném megköszönni az évek során eh, tapasztalt együttműködést. Köszönöm szépen! Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogy ez elnök úr is már mondta, én Renáta Weber nevében szólok hozzá. Egyes pontok eh, kifejezetten technikai jellegűek, és ez nem az én asztalom, hogy úgy mondjam, hogyha kérdések felmerülnek az ő ö, állásfoglalása alapján, akkor ezeket ő majd megválaszolja. A, ez az irányelv, ez a javasolt irányelv, amely az ártatlanság véleménynek jogát tartaná fenn, ez az egyik alapjog és alapelv. Azonban a jelenlegi az Európai Bizottsági Javaslat a vélemény, a, a, a, a előadó véleménye szerint bizonyos módosításokat igényel. A gyanúsított számára az ártatlanság vélelme három dolgot jelent, hogy hallgasson, hogy dubio prore, tehát kétség esetén a, a vádlott javára kell dönteni, illetve a bizonyítás terhe nem, őt, nem ő rajta van. Ez az intézkedés nagyon magas közös standardeket bizonyít, vezetne be. Itt az Európai Emberjogi Karta lenne a leg, tehát az egyértelmű, a legminimális szint, amit be kell tartani. A 52 plusz 3, 52,3-as pont kiinduló pont az alapjogi karta 52.3-as pontja, tehát az, az Európai Bíróság hozott egy döntést a karta 53-as pontjával kapcsolatban, ennek interpretációjával kapcsolatban, és ez, ez értem, ennek értelmében ez megakadályozza a magasabb szintű tagállami elvekhez való ragaszkodást. A büntető jogban tehát előfordulhat az, hogy a tagállami alkotmányos jogok magasabb szintű védelmet biztosítanak, mint a, karta pontjai. Az, a karta pontjai tehát a legszigorúbb módon kell interpretálni. Az előadó úgy gondolja, hogy a 17-es pontban megfogalmazottak visszaélésekhez vezetnek, vezethetnek, és ezért ezeket vissza kell vonni. Világos kell, hogy legyen az, hogy minden típusú erőszak, fizikai vagy pszichológiai erőszak, vagy minden típusú kínzás az emberi méltóság megsértésének, és ezért tiltandónak számít. A jelentéstevő emellett szeretné eh, elmondani, hogy eh, a hármas eh, pont szerint abszolút jog a az, hogy, hogy a kínzás teljes mértékben tiltott. Emellett teljesen világos az is, hogy a például a DNS, az új lenyomat és egyéb bizonyítékok felhasználása megengedett. Ez nem ellen, nem áll szemben azzal az elvel, mely szerint senkinek nem kell maga ellen vallania. A mindemellett ezek a módszerek nem megengedettek, hogyha meg nem engedett és túlságosan nagy beavatkozást igénylő orvosi beavatkozásokra van szükség, Ebben az összefüggésben Fer és tisztességes eljárásra van szükség a gyanúsítottal együttműködésben. Az 5.2-es pontban az Európai Bizottság lehetővé tenné a bizonyítási teher meg megfordítását. Ebben erre már sor került 2001-es ügyben, illetve egy 2007-es Egyesült Királysági ügyben. Ebben az összefüggésben az 5.2-es cikk nem mutatja egyértelműen az ECHR esetjogi gyakorlatát, ezzel egy időben egy egyértelmű, aktuális esetjogi ügy is felmerül, amelynek során a tagá- egy tagállamban lévő magasabb szintű sztenderdek vannak egyik oldalon, másik oldalon pedig az Európai Uniós jelölt országokban meglévő védettségi szint a másik oldalon. Az Európai Bizottsági Javaslatnak számos része felvetik a 6.4 7.4 és a 10-es pontban az, az admisszibilitás kérdését, és az eljárás jog harmonizációinak egyértelmű következménye. A befogadhatóság, illetve a befogadhatatlanság kérdése itt felmerül a hallgatáshoz való jog összefüggésben. amennyiben ez az eljárás általános tisztességes jellegét nem erre nincs hatással. A az emberi jogi karta hármas pontjában szereplő bizonyítékgyűjtési gyakorlatoknak ellentmondó módon gyűjtött bizonyítékokkal kapcsolatban is szól ez a szöveg. Az abszolút megengedhetetlenség kérdése is felmerül. Az ECHR 3-as pontjának megsértése mellett. Az elméletet 2012-ben egy belga ügyben foglalták össze, az Európai Bizottság javaslata tehát ebben az összefüggésben nem felel meg a minimális elvárásoknak. Mindemellett az Európai Uniós szabályok magasabb szintű szabályok kell, hogy legyenek, még magasabb sztenderdeket kellene bevezetni, Köszönöm szépen. Thank you all. Now we've heard the reports. Köszönöm szépen. Most megnyitom a vitát. Szépen asszony szeretne hozzáfűzni valamit, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr mind a három jelentéssel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy nagyon sajnálom azt, hogy itt az ütemterv, ami az eljárás jogot illeti, szalámi technikával valósul meg, ez nem, egy, nem összefüggésében. Mind, még úgy, ráadásul, hogy ez közös, szoros összefüggést feltételez a különböző eljárások között. Semmi értelme nincs annak, hogy jogom van az ügyvédet fogadni, akkor, hogyha nincs pénzem erre. Ezért az eljárási költségek támogatása is nagyon fontos. A tisztességes eljáráshoz való jog is veszélyeztetett, hogyha nem biztos, hogy az ártatlanság vélelme megvalósul, és a különös védelemre szoruló személyek körét is egy, ezzel egyben összefüggésben kellett volna megtárgyalni. Ez egy konszekvensebb eljárást tenne lehetővé. Persze értem, hogy a tagállamok ezt nem kívánták. Most olyan helyzetben vagyunk, amelyben ezek az irányelvek már a, nem zárulhatnak le, ezeknek a tárgyalása nem zárulhat le a mandátum végéig, azonban szeretnénk biztosítani azt, hogy első világos iránymutatások meghatározásra kerüljenek. Természetesen anélkül, hogy konkrét megoldást adnánk, ezeket mégis ezeknek a keretét fel kell vázolni. Emellett az is fontos, hogy bizonyos központi pontokat mm, határozzunk meg. Az, az államok erőszak monopóliumának figyelembevételével. A tagállamokkal való együttműködésen túl készek vagyunk itt még további együttműködést erősíteni pénzügyi eszközökkel is. A demokratikus jogállamban azonban ugyanolyan fontos biztosítani azt, hogy többé-kevésbé kiegyensúlyozott megközelítés legyen, ezért itt az eljárási költségekhez nyújtott támogatás, a a gyermekek külön védelme, egyéb védelemre szoruló személyek védelme, az általánosság védelme, tiszteletben tartása megvalósuljon. Biztosítani kell azt, hogy a tisztességes eljárás minden személy számára megvalósul. Két-három pontot szeretnék említeni a Legal Aid és az ártatlanság vélelme pontjában. A, a Legal Aid esetében a nem elfogadható a két irányelv közötti különbségtétel, hiszen mind a két irányelvben meghatározunk, hogy milyen kritériumoknak kell teljesülniük az eljárási költségek támogatásához, és menny, milyen feltételek mellett kell ezt visszafizetni, milyen minőségen van a jogi segítség nyújt jogsegélynek, vannak-e olyan országok, amelyekben jó gyakorlatok működnek, amelyek felé orientálódhatunk, vagy nagy különbségek vannak-e a tagállamok között, milyen lehetőségem van magamnak hatást gyakorolni arra, hogy ki lesz a védőm, védőügyvédem, hogyha segítséget veszek igénybe, és az persze nagy különbség van az európai elfogatói parancs keretében lefolytatott tárgyalások, illetve az egy tagállamon belül lefolytatott eljárásokban az eljárási költségek támogatásában. Ami az ártatlanság vélelmét illeti, itt el szeretném mondani, hogy ami nagyon kritikusan kell felülvizsgálni azt, hogy mit értenek azon, hogy, hogy tanúvallomásokhoz, vagy bizonyítékok beszerzéséhez kényszerítő erőt lehet alkalmazni. Ez nagyon kritikus pont. Ki milyen intézkedésekkel fordul a nyilvánossághoz, aztán az előzetes elítélés már az eljárás megkezdése előtt ez oda vezethet, hogy az eljárás során például a bíró nem pártatlanul, pártatlan az ügyel kapcsolatban, aztán ez oda is vezethet, hogyha valakit előzetesen, e, e, tehát valakit eljárásban előzetesen elítéltek, akkor még hogyha az ártatlanság a bizonyosodik is, akkor is hát bizonyos stigma marad rajta. Éppen európai szintű tárgyalások során biztosítani kell azt, hogy nem a legkisebb közös nevezőben állapodunk meg, hanem nagyon magas szintű, <clears throat> nagyon magas szintű sztendereket határozunk meg, és az európai eljárások elfogad elfogadását, itt tudjuk, elfogadhatóságát itt tudjuk biztosítani. Ehhez még nagyon sok feladatunk lesz az elkövetkezendő törvényhozási ciklusban, hogy valóban jó irányelvet csináljunk, kovácsoljunk ezekből. Köszönöm. Kérem, tartsák be a hozzászólási időket, mert kicsit időszűkébe kerülünk. Bauer asszony, tessék. Ugyanerről a munkadokumentumról a gyermekek védelmével kapcsolatban, a büntetőeljárás során gyanúsított gyermekekkel kapcsolatban 12%-a azoknak, akik az Európai Unióban büntetőeljárásban vannak gyermekek. Úgy tűnik tehát, hogy ez a dokumentum nagyon komoly, nagy, nagyon nagy szükség van rá. Kár, hogy ilyen későn került elénk. Teljes mértékben egyetértek az előadóval. Ez ugye csomag. A, a koordinált harmonizált megközelítése nagyon nagy szükség van. Előfordul néha, hogy egyazon témáról különböző megközelítéseket próbálunk érvényesíteni, és most úgy érzem, hogy ez itt különösen fontos. Egyetértek az előadóban, és Szépel asszonynal is abban, hogy néhány pontosabb definícióra is szükségünk lesz, például a megfelelő személy kifejezése. Néha gyámot is szoktunk használni az irányelv kapcsán. Kétségeim vannak aztán, hogy a jog, jogszerű vagy legális kifejezés mit tart, takar, hiszen vannak olyan rendelkezések, amelyekben mást, másként közelítjük meg a gyerekeket. Például az embercsempészetre vonatkozó irányelvben van egy olyan rendelkezés, hogy a gyermekeknek ingyenes jogi tanácsadásra, illetve jogi képviseletre van joguk, ha csak nem rendelkeznek megfelelő anyagi forrással. Az az érzésem tehát, hogy hasonló megközelítést kellene itt is alkalmazzunk az audiovizuális felvételeket illeti, amit az előadó is felvetett, ha a gyermek érdeke, akkor igen, úgy gondolom, hogy ez igen a gyermek érdeke, hiszen ismételten előfordul, hogy a gyermekeket vallatásnak, kérd, eh, eh, kérdés sorozatnak teszik ki, és ez káros lehet számukra. Ezért úgy gondolom, hogy ez igenis a gyermek eh, érdekét szolgálja. Végül pedig, de nem utolsó sorban azt is szeretném elmondani, hogy van még egy kérdésem, hogyha nincs idő persze arra, hogy fe... Bocsánat, nem lenne itt az ideje annak, hogy meghatározzuk az európai korhatárt a korhatárt arra vonatkozóan, hogy európai szinten mikor, meddig tartjuk, vagy mettől tartjuk a gyereket büntető jogilag felelősnek, hiszen nagyon nagy az eltérés e korhatár megítélésében a különböző tagállamokban. Más és más a, a büntethetőség határa, úgyhogy ez is problémát okozhat. Az az érzésem tehát, hogy Nincs időnk arra sajnos, hogy a részletekről tárgyaljunk, és ezért csak a legfontosabb szempontokat vetettem fel a javaslat kapcsán. Köszönöm szépen, Lutford asszony. Thank you very much, Chairman. I'm the LG. Köszönöm szépen, elnök úr. Én vagyok eh, a jogsegély árnyék előadója az ártatlanság vélelmével kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy ez egy kiváló munkadokumentum, és, rem, és egy, holnap az árnyék előadói ülésen remélem, hogy ezt majd részletesen meg tudjuk beszélni, hiszen már megállapodtunk az időpontban. Úgy gondolom, hogy az eljárási jogok a stokholmi program alapvető vívmányai között szerepelnek, és a tolmácsoláshoz való jog is fontos. Úgy tűnik számomra, hogy szinte lehetetlen támogató intézkedéseket az európai elfogató parancshoz kapcsolatban ö, például meghozni. Ennélkül fontos, hogy racionalizáljuk, erősítsük az eljárásbeli jogokat. Véleményem szerint a jogsegély és a jogi képviseletre, illetve az ügyvédhez való jogra vonatkozó irányelveket már elfogadtuk, de meg kell nézzük, hogy az, ebben az irányelvben, illetve az ajánlásban mely mértékben vegyük figyelembe az, a, az irányelv elemeit. Az árnyék előadó a munkacsoportban ezt fel fogja vetni, és megbeszéljük. De úgy gondolom, hogy nem támasztható aláérvekkel az, hogy a kölcsönös bizalmat próbáljuk erősíteni a legutóbb a brit alsóházban a brit igazságügyi miniszter azt mondta, hogy véleményük szerint Európa, nem kell, hogy nagy británia az európai igazságügyi rendszer része legyen. A bizottság pedig a közelmúltban egy EU igazságügyi 2020-as igazságügyi stratégiájában azt mondta a közleményben, hogy Európa igazságügyi teret, nem pedig politikát vagy rendszert akar. A tagállamok tehát megtarthatnák a bűnügyi rendszereiket. Persze, az egy kicsit zavaró, hogy ezek interoperábilisak legyenek, és hasonlóan összehasonlítóan magas normákkal rendelkezzenek, és hogyan lehet mindezt megtartani úgy, hogy a szubszidiaritás elve megtartása mellett a 28 rendszer működjön. De mégsem lehet egységes piac sem termékek, sem szolgáltatások, sem tőke, sem emberek számára, anélkül, hogy a, a büntető jogi rendszer ne tudjon egymá, rendszerek ne tudjanak kommunikálni, ne legyen bizalom irántuk, és ne legyen az Európai Unió egészében kommunikálható. Úgy gondolom, hogy éppen ezért nagyon fontos, hogy megfelelő jogokat, a védelemhez való jogokat, a jogállamiság által biztosított feltételeket a gyermekeknek is biztosítsuk a büntetőeljárások során az általános vélelme mellett. Nagy-Britannia még a, hár, a C intézkedéshez még nem választotta a belépés az opt-in lehetőségét, de mégis úgy gondolom, hogy ez az irányelv helyesen beszél a büntető eljárások kezdeti fázisaiban való védelemhez való jogáról. Különösen a gyermekek esetében fontos, hiszen az ők, ő jogaiknak a védelme rendkívül fontos, hiszen ők a legsérülékenyebb csoport csoport természetesen óvatosan kell, óvatosnak kell lennünk abban, hogy a jogi védelemhez való jogosultságot kiterjesszük, erről is beszél az irányelv. Véleményem szerint ez valószínűleg ez a pont túl messze megy. De holnap, mint mondtam, erről amúgy is beszélünk majd. Mindenképpen támogatom az irányelvben azt, hogy mind a kiadó, mind pedig a végrehajtó tagállamban biztosítjuk, tehát az Európai Elfogató Parancs eh, kibocsátó és végrehajtó államában egyaránt biztosítjuk a jogi védelemhez való jogot. A lényeg az, hogy ezt költséghatékonyan kell megvalósítani, természetesen a tagállamok aggódnak, különösen akkor, amikor költségvetés csökkentési időszakok vannak, de hát ha jól tudjuk ezt megvalósítani, az eljárások helyesen, helyesen valósulnak meg külön, közöttük az európai elfogató parancs is, akkor pénzt takarítunk meg, hiszen a, az eljárások, az igazságszolgáltatás költsége mind csökken. Kérdés vagyok, kíváncsi vagyok, hogy Nagy-Britániában majd az európai elfogató parancs értelmében Olaszországnak kiadjuk-e a ö, elnök. Esetleg, hogyha rövidebbre fogná, olyan rövid leszek, mint a többiek. Úgyhogy ez, ez az egész csak azt mutatja, hogy mennyibe kerülhet az, hogyha az első körben nem tudunk helyesen fogalmazni. Úgy gondolom, hogy a gazdasági helyzetre érzékenyen kell reagálni, de mégis a védelemhez való jog nem luxus. Mint mondtam, tehát hosszú távon épp ellenkezőleg ez megtakarítást jelent. Az ártatlanság vélelme. Nos, ezzel kapcsolatban én nagyon óvatos vagyok, úgy gondolom, hogy ez meghaladja a Strasburgi esetjogot, és szerintem ez nem segít. Úgyhogy én ezt a <clears throat> védelemhez való jog irányelvét ehhez képest sokkal jobbnak tartom. Köszönöm, elnök úr. Albrecht úr. Oh, Mrs. Argentini, would you like to go first? Okay. Argentini asszony, ön kéne először a szót, akkor megadom a szót. I think I now have to... Azt elnézést szeretnék kérni mindenkitől. Ja, árnyék jelent. Nem. Nem, inkább hollandul beszélek, el, akkor. Úgy gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, hogyha jogi dokumentumokról az ember az anyanyelvén beszél. A jogsegély és a, a védelemhez való jog valóban Denis de Jong kollega dokumentumában is megvan, ez teljesen világosít, egyértelművé teszi, hogy örülhetünk annak, hogy a jelenleg is biztosítva van a a jogsegély, illetve a jogi védelem, de hogy a politika mennyire bonyolult, az itt is látszik. Ez egy kis része csak egy sokkal nagyobb képnek, és éppen ezért azt kell biztosítsuk, hogy ez a jogsegély komoly, lényeges legyen. Még hogyha valóban a, tehát valódi ügyvédi védelmet kell a bírósági eljárások során a jogsegély keretében is biztosítani. Ha létezik eh, a, az átmeneti eh, jogi védelemhez való jog, akkor azt is meg kell tudni határozni, hogy mit jelent ez meddig, hogy addig a pillanatig, amíg a szabadságától megvonják, vagy pedig addig a pillanatig, amíg gyanúsítottként szerepel. Tehát ezek mind nagyon fontos pontok, amiket szabályozni kell szívesen értek egyet azzal de jön kollégával, hogy az átmeneti jogi támogatást biztosítani kell, ki kell terjeszteni, hiszen pontosan a tagállamok szempontjából világos, hogy ez anyagi problémát jelenthet, de elsősorban azonban mégiscsak arról van szó, hogy egy olyan jogi rendszer legyen Európában, amelyben kölcsönösen bízhatunk. A kölcsönös bizalom a nemzetközi európai együtt élésben és együtt működésben eh, kell, hogy kialakuljon, és ha ezt akarjuk, akkor tényleg azon kell dolgozni, hogy ez a bizalom a jogba ágyazva meglegyen. Az európai elfogató parancs és egyéb határon átnyúló büntetőjogi eljárásoknál is fontos. Még kollégám Jim Lambert kérésére elmondom, hogy a gyermekek jogai terén a, az előadó számára a megjegyzéseket átadtuk. Köszönöm, elnök úr. Thank you. Mr. please. Köszönöm szépen, Kirkhope úr. You are on my list next, so please. Tessék, ön a következő a hozzászóló listán. Igen, nagyon rövid leszek, elnök asszony. Ami ezt a csomagot illeti, csak egy dolgot említenék, amelyre Letford asszony utalta, az Egyesült Királyságban, a House of Commons-ban felmerültek ezek a kérdések. Érdekes módon az optin eh, elleni érvek eh, eh, úgy tűnik, hogy teljesen eltávolodnak a valóságtól. Az Európai Bíróságra vonatkoznak, és ennek a kompetenciájára. A három nagy párt az Egyesült Királyságban a negatív álláspontot képviselte. Azt gondolom, hogy ez szégyenletes és sajnálatos. Mert hogyha megnézzük ezt a javaslatot, valóban úgy látszik, hogy nálunk nagy problémák lesznek a jogsegélye kapcsolatban, hogyha a nehézségbe került emberek számára. Azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz harmonizálni, a tagállamok álláspontja, kompetenciája kell, hogy maradjon ez. Másodszor, ami az az ártatlanság vélelmét illeti, igen, ez elengedhetetlen. Ezzel kapcsolatban voltak vitáink, amelyben világossá tettük, hogy hogy fennmaradjon az ártatlanság véleme. Ez nagyon sokat segít. A harmadik dolog, ami aggaszt engem, a gyermekek számára nyújtott eljárásjogi ö, ö, biztosítékok. Azt gondolom, hogy sokkal koordináltabb és szorosabb együttműködésre van szükség Európában. Nagyon ö, csalódott vagyok ö, azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Királyság ezt a, az intézkedést nem ö, vállalja magára. Ez a három dolog ö, együtt adja a mai ö, vitánk ö, magját. Ö, Különböző aspektusok vannak itt, amelyeket tiszteletben kell tartani, de mivel ezeket összefogtuk most, én azt gondolom, hogy a gyermekek számára nyújtott eljárás jogi biztosítékok olyan téma, amelyben mindenképpen nyomást kell gyakorolnunk, hogy előre lépjünk. Európában nagy különbségek vannak azzal kapcsolatban, hogy a gyermekeket hogyan nevelik, hogyan kezelik, hogyan kezelik. E, és azt remélem, hogy a következő parlamenti ciklus alatt e, a e, kollégáink erre külön odafigyelnek. De Jang úrnak pedig köszönetet szeretnék mondani. Köszönöm szépen. Albrecht úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is rövidre fognám. Szeretnék köszönetet mondani Weber asszonynak a munka anyagáért, a szártatlanság vélelmével kapcsolatban. Ez egy nagyon jó kiinduló pont, főleg ami a nyílt, kér, nyitott kérdéseket illeti a bizonyítékok elfogadhatósága, illetve a hallgatás joga. Nagyon fontos itt, hogy javítsuk a sztenderdeket, hiszen szeretnénk Európai Uniós szinten egységes sztenderdeket elérni, és ezek mellett kitartani. Ez egy fontos pont lehet, a, pont lehet a választásokon, és én is szerettem volna hozzászólni, mondja az elnök. Egyet értek azzal, hogy komolyan kell vennünk a gyermekek jogait ezekben a, ezen a területen, és itt koordinált megközelítésre van szükség ezekben a témákban. Legy, nagyon gyakori az a megközelítés, hogy a, az eljárási jogok részletek, a részletkérdések, holott lehet, hogy ezek a legfontosabbak. A tisztességes eljárás, a tisztességes megközelítés. Számos olyan eset van Magyarország, és egy ilyen példa arra, hogy különböző tagállamban élők esetében, hogyha az elfogadási parancsokat helytelenül adják ki, vagy nem vonják vissza időben, megfelelő időben, e, ennek eredményeként a gyermekek akár évekig is nem látják nem látják a szüleiket. Fiona Shaw például egy kislány, aki egy ír apuka, egy francia anyuka lánya Franciaországban él, és három, több mint három évig nem láthatta az apukáját, és az idő nagy részét gyám, öm, öm, otthonban töltötte, a szüleit nem látta. Ez, itt, itt nem veszik figyelembe a gyermek jogát, és nincs lehetőség arra, hogy, hogy, jog, hogy, hogy jogsegélyt igényeljünk, jogorvoslatot kérjünk. Persze van joguk az embereknek a védelemre, de ez nem ingyenes. Aztán vannak bizonyos eljárási jogok, amelyek, amelyekkel nem tudnak élni a személyek, és a végén a gyermek, a gyermek issza meg ennek a levét. Teljes mértékben egyetértek Kirkopórral a gyermekek jogairól szóló hozzászólásával. Elnök. Még nem szavaztunk, ugye? Igen. Az Európai Bizottságot kérdezem, és az elnökséget, tanácsot szeretnének-e valamit mondani az eljárásjogi csomagról? Tessék, kérem röviden. Uh, Az Európai Bizottság szeretné, szeretne köszönetet mondani a parlamentnek és a jelentéstevőknek. Uh, a uh, nagyon jelentős munkát végeztek. Ami a jogsegélyt illeti, a, szeretnénk egy megingathatatlan jogi szöveget benyújtani, és ez magában foglalja a jogsegét, az véde, véd, védőhöz való jogot, hogy biztosítsuk bizonyos esetekben a dupla védelemhez való jogot. Ezt a javaslatot prioritásként kell kezelni. Tudomásul vettük a jelentéstevő jogsegéllyel kapcsolatos biztosítékok felvételére vonatkozó javaslatát. Úgy gondoljuk, hogy azonban még mindig, hogy ezt ajánlásban kellene megfogalmazni, és a legjobb gyakorlatok cseréjével kellene konvergenciát elérni. Az Európai Bizottság javaslatának célja a kiegyensúlyozott és arányos intézkedések meghozalata. Ez nagyon fontos, főleg most a költségvetési megszorítások idejében. Ezért került sor jogilag kötőérvényű és, és ajánlás szintű eljárásban is. A, nagyon fontos, hogy a védőügyvédhez való hozzáférés, vagy, vagy ehhez ennek a lehetőségnek a kihasználása mindenkinek rendelkezésre álljon. Ami a gyermekeket illeti, az Európai Bizottság nagyra értékeli azt, hogy a jelentéstevő a munka anyagában általánosságban üdvözölte a bizottság javaslatát, és hangsúlyozza az e gyermekek számára nyújtott eljárási biztosítékok fontosságát. A gyermekek számára védelmet kell nyújtani, hiszen különösen sebezhetőek. A munkaanyagban a jelentéstevő általánosságban támogatja az, a biztosítékokat, és különböző javaslatokat fogalmaz meg az irányelvvel kapcsolatban az orvosi vizsgálat, a felvételek kérdése. Az Európai Bizottság nyitott a további ö, témák tisztázására, hogyha ez szükséges. Ami a gyermekek számára biztosított eh, védőügyvédhez való hozzáférést illeti, ez, ez a kulcsfontosságú eleme a javaslatnak. A jogászi segítség nagyon fontos, főleg gyermekek esetében. Eh, tiszteletben tartva az arányosság elvét, eh, ezt, ezt tiszteletben kell tartani a, az a kisebb bűncselekmények esetében is. A, a szülői felelősség kérdését is meg kell vizsgálni. A gyermekek és a szülők érdeke egymással konfliktusba is kerülhet, tehát ez úgy értem, hogy a szülők akár úgy is dönthetnek, hogy nem fogadnak ügyvédet pénzügyi jogokból, ez a gyermekek kárára válhat. Ami a az eljárás előtti fogvatartás maximális idejét illeti, ezek nagyon összetett kérdések, és nehéz lehet általános szabályokat felvetni. Emellett a jelenlegi javaslat célja is lehet a, ennek szabályozása. Ami az ártatlanság vélemét illeti, röviden átadnám a szót kollégámnak. Most a görög elnökségnek adom meg a szót, mondja az elnök. The commission? What? Nem, mi? Yes, uh, on... Nem, még, a, még igen, még szeretnék hozzászólni az ártatlanság vélelmével kapcsolatban, mondja a bizottság képviselője. Köszönöm szépen az általánosságban pozitív eh, reakciót a képviselők részéről. Három rövid megjegyzésem lenne a eh, felvetett kérdésekkel kapcsolatban. A A József of compulsion illetően az emberi jogok emberi jogi bíróság rendelkezett ezzel kapcsolatban, teljes mértékben kizárjuk a kínzás lehetőségét, és az esetjog is erre utal másodszor. Az ártatlanság vélelmének megfordulása, ötös cikk, azt gondoljuk, hogy ez visszatükrözi a a, a büntetés, bűnüldözés és a megfelelő védelem biztosításán közötti egyensúlytalanságot. Nagyon fontos aspektus az, hogy, hogy ezek a rendelkezések e, ezek a rendelkezések szerepeljenek a javaslatban. Még egy fontos pont, ami szerepel a javaslatban, nem fontos az átlanság véleme megfordulásánál az ellenkezőjét bizonyítani, elég, az elég erős kételyek megfogalmazása is. Ami a, a bizonyítékok elfogadhatóságát illeti, a parlament pozitív reakcióját nagyra értékeljük, a, a, a, a kínzás által megszerzett bizonyítékok nem, nem megengedhetőek, nem felhasználhatóak. Ez tehát nem elfogadható, nem befogadható bizonyíték, ami pedig a 6.4, illetve 7.4-es cikket illeti. Egyszerűen figyelembe kell vennünk a tagállamok jogi hagyományait. Vannak olyan tagállamok, amelyek Eh, ahol a eh, jogász, illetve a bíró eh, szabad értékelése megvalósul, tehát a bizonyítékok szabály, szabad értékelése a bíró részéről megvalósul, ezt is figyelembe kell venni. Köszönöm szépen. Elnökség, tessék. Görög elnökség, tessék. Paszelyász úr. Ναι, okay. τώρα ακούγομαι. Ε, κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία θέλει να σας ευχαριστήσει για την ε, πρόσκληση. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Meg szeretném köszönni a szakbizottságnak a javaslatot, amit eh, a, ezekkel az irányelvekkel kapcsolatban tesz. Volt egy gyors reakció a parlament részéről a irányelv tervezetekre. Először is a gyermekek jogairól szeretnék szólni, mert ez egy nagyon fontos téma, nagyon fontos kor miatt, és nagyon fontos azért is, mert azonnali beavatkozást igényel. A gyermek jogai védelméről szóló irányelven már a tanács munkacsoportjában hat találkozó volt, és az elnökség végéig még további ülések lesznek. Nagyon gyorsan haladunk ennek a, dokumentumnak a cikkeinek a eh, vizsgálatában. Március harmadika és negyedike után, amikor is találkoztak az igazságügyminiszterek, volt egy iránymutatás három cikket illetően, nevezetesen a második cikket, a hatodik cikket, amelyik a ügyvédhez való jogról szól, és aztán a testi épségre vonatkozó jog a gyermekek esetében. És itt tehát egy állt általánosabb megközelítésben fogjuk ezt bemutatni a következő igazságügyminiszteri eh, tanácsnál. 15 cikkre vonatkozóan már van megállapodás, és további 7 cikk van tárgyalás, tárgyalás alatt. Két cikkre vonatkozóan van, várunk még a jogi szolgálat eh, beszámolójára, a tanács nagyon nagyra tartja az előadónak a javaslatait és megjegyzéseit, és figyelembe vette mindazokat a dokumentumokat, amelyeket benyújtottak a gyermekek jogait illetően. A munkacsoportban mindenképpen figyelembe fogjuk venni az előadó javaslatait és megjegyzéseit. És most rátérek E, ártatlanság vélelméről e, szóló témában, ott a további elnökségekre is kell szólni. Elnök. Nem tudom, hogy e, van-e valakinek ezzel kapcsolatban újabb kérdése, ha nem, akkor kezdjünk szavazni. Köszönöm az együttműködést. Mindenkinél itt van a szavazókártyája. Nem bonyolult szavazás, de szavazás. Nézzük. Pirker úr um, a jelentés tervezetének elfogadása egyrésztről az Európai Unió és tagállamai, másrésztről a Koreai Köztársaság közötti visszafogadással kapcsolatos kérdésekről szóló keretmegállapodásról. Záró szavazás, név szerinti, akkor gyerünk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 31-4 arányban, nulla szavazattal. Pirker úr, köszönjük. Ennyi. Ennyi. A következő. Moving on to point number 16 concerning the 16-os napi rendi pont a bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a jogállamiság megerősítésére vonatkozó új uniós keretről. Üdvözöljük vendégünket, Le Bail asszonyt az, a jogérvényesítési főigazgatóságról. No. please. Ha szabad kérnem a figyelmüket, If I may have your attention. Kérem, nagyon fontos téma, a jogállamiságról az Európai Unió határain belül. A jogállamiság tiszteletben tartása, a tapasztalatok azt mutatják, nem magától értetődő, épp ellenkezőleg rendszeres nyomon követésre van szükség, és hatékonyan biztosítani kell. Ez az oka annak, hogy az Európai Parlament újra kérte mind a nyomon követő, mind pedig a megfelelés garantálását. Kértük, hogy az értékek az Európai Unió alapértékeinek érvényesülését nyomon kövessük és biztosítsuk. Ehhez hatékony megoldásokra van szükség, különösen akkor, amikor rendszeres, szisztemikus fenyegetése éri. Levájl kérem, hogy számoljon be tehát a jogállamiság kereteinek erősítéséről. Well, thank you, Chair, and uh, as, um, as you... Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy ön is említette, igaz, hogy valóban nagyon nehéz időszakokat élünk meg, olyan időszakokat, amikor a jogállamiság védelme kapcsán látnunk kell, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök nem szükségesek, nem szükségszerűen a megfelelő eszközök. Láttuk, Barozó elnök úr is azt mondta, meg kell találni azt a megfelelő mechanizmust, amely a hetes cikk értelmében szükséges. A parlament is, mint mondta, foglalkozott egy, ezzel, és éppen ezért új mechanizmust is kér a bizottság. Ennek értelmében márciusban beterjesztette ezt a javaslatát. Egyszerűen azért, mert a válság idején mindenki a bizottsághoz fordult, hogy megtaláljuk a megfelelő megoldást e problémára. Egy olyan mechanizmust próbáltunk kialakítani, amelyel kezelhetjük azokat a helyzeteket, ahol nem lehet a, jog, a jogi eljárás bevezetését kezdeményezni, illetve ahol ezzel nem tudjuk a problémát teljesen megoldani. Ahol a helyzet a hetes cikk alkalmazására vonatkozóan nehéz, bonyolult, mert nagyon magas ugye az ebben meghatározott határ. Az új keret ezért olyan helyzetekkel foglalkozik, ahol rendszerszerű fenyegetés van a jogállamiság kapcsán. Ha ez a fenyegetés nem megfelelően hárítható el a biztosítékokkal, amelyek nemzeti szinten megvannak, akkor természetesen van okunk arra, hogy az Európai Unió közbelépjen. Az erre vonatkozó javasolt keret azt határozza meg, hogy mit szándékozunk ilyen helyzetekben tenni. Először is szeretném tisztázni, A jogállamiság erősítése az Európai Unióban azt teszi lehetővé, hogy megvédjük mindazon értéket, amelyet az Európai Unió képvisel, és amit a szerződés kettes cikkében is találhatunk. Demokrácia önmagában nem működik a jogállamiság tiszteletben tartása nélkül. Az alapvető jogok nem védhetők a jogállamiság működése nélkül. Ez az oka annak, hogy a jogállamiság van a kezdeményezésünk középpontjában. A legfontosabb célkitűzése ennek a mechanizmusnak az, hogy megoldást találjunk a tagállamok, a kérdéses tagállamok számára, mégpedig párbeszéden keresztül. Tehát tudatosan a párbeszédre tereljük a hangsúlyt. A bizottság értékelése szerint egy-egy válságos helyzetben. Nyilvánvaló, hogy ez nem mindig egyszerű. És nagyon fontos, hogy a bizottság együttműködjön minden illetékes szervel, instanciával. A mi szándékunk az, hogy együttműködjünk a meglévő hálózatokkal, legfelsőbb bíróságok hálózatával, a Velencei Bizottsággal természetesen, és mindenki hozzájárulhat, hogy mindenki hozzájárulhasson ahhoz, hogy tisztességesen értékeljük az esetet. A második elem, ami döntő fontosságának tartunk, azaz egyenlő bánásmód a tagállamok körében. Mindezt viszonyítási alapokkal, benchmarkokkal szeretnénk elérni, és azt, hogy megnézzük, hogy mi az, ami rendszerszerűen fenyegeti a jogállamiságot. A harmadik elem pedig a SWIFT-re épül konkrét lépések ezek amelyel a jogállamiság rendszerszerű fenyegetését próbáljuk elkerülni. A hetes cikk alkalmazását próbálja elkerülni. Ezért tehát egy három szakaszos folyamatot szeretnénk alkalmazni, amely a bizottság értékelése szerint majd mindjárt elmondom, hogy pontosan mit tartalmaz, de tehát bizottsági ajánlás. Ha nincs kielégítő visszhangja ennek a javaslatnak, akkor a bizottság felméri a hetes cikk alkalmazásának lehetőségét. A parlament, a tanács megkapja rendszeresen a, támog- a tájékoztatást arról, hogy hogyan halad előre a munka ezek között a fokozatok között. A bizottság tartalmát is, eh, bizottság közleményének ajánlásainak tartalmát is közzétesszük. Ez azért fontos, mert akkor, amikor rendszerszerű fenyegetésről beszélünk, akkor egy olyan kérdésről beszélünk, amely alapvetően eh, nagy politikai töltetű. A parlament szerepe ebben a folyamatban kiemelten fontos lesz. Nagyon fontos látni azt is, hogy a jelenlegi keretek a bizottsági hatáskörre épülnek, nem tartalmazzák, nem tartalmaznak szerződésváltoztatást, módosítást, de természetesen, ahogy a közleményben is jelezzük, a bizottság nem zárja ki a szerződés módosításának további lehetőségét ebből a szempontból, de a javaslatot, mint olyat, eh, ahogy franciá mondjuk traité Constantnak tekinthetjük. A mechanizmus tehát tisztázza azt, hogy mi történik akkor, amikor rendszerszerű fenyegetés jelenik meg a tagállamokban nagy segítséget jelent. Tehát ilyen helyzetekben, hiszen erősíti, erősíthetjük ezzel a mechanizmussal a jogállamiságot, és eh, tisztázhatjuk a lépéseket, a helyzet tisztességes értékelését, a tagállammal való párbeszédet és eh, a bizottság ajánlásait valamint a nyomon követő lépéseket is, remélhetőleg az érintett takárammal együtt. Köszönöm szépen! Mrs. Gantz. Thank you, thank you very much. Gönc asszony, köszönöm szépen. Igen, nagyra értékeljük azt, hogy a közlemény megjelent, a parlament valóban már régóta kéri ezt. A Tavares jelentésben kértük, a Louis Michel jelentésben és az én jelentésemben is kértük. Nem rég. Egyetértünk az alapvető elvekkel is, hogy tisztességes értékelésre van szükség, és a folyamatot párbeszéddel kell kezdeni. Valóban úgy gondolom, hogy ebben egyet tudunk érteni. Fontosnak látom azt is, hogy ez az első alkalom arra, hogy a bizottság most rendszer, rendszerszerű jogsértésekkel vagy fenyegetésekkel foglalkozik, amely tehát a részleteken már túlmegy. Ez egy más minőség, más típusú beavatkozásra van ilyen helyzetekben szükség. Ami azonban még mindig hiányzik véleményem szerint az egyrészt az, amit kértünk, egyfajta folyamatos nyomonkövetés, folyamatos értékelés A parlament egyértelműen megfogalmazta, úgy gondolom, hogy egy kiinduló pont adatsorra van szükség, bázis információra, ahhoz, hogy tudjuk és értékelhessük folyamatosan a helyzetet. Szerintem a parlamenti ügynökségeket is be lehetne vonni ebbe. Más területeken erre már van példa, nem kell új kutatást végezni, hiszen nagyon sokféle adat áll már rendelkezésre a különböző nemzetközi szervezetnél. Ha a, az IFRA nem tenne semmi más, csak összegyűjteni, egyesíteni, összesíteni ezeket az adatokat egyfajta értékelésben arra vonatkozóan, hogy milyen mértékű a demokrácia vagy jogállamiság, akkor úgy gondolom, hogy ez nem jelenteni a frának a, a megbizatásának módosítását. A Demos egy londoni agytrözt, amely már végzett az Európai Uniós országokra vonatkozóan egy ilyen felmérést, de természetesen más elvárások vannak EU tagállamoknak, EU a szemem, mint mondjuk Fehér Oroszországgal vagy a szemem. Nagyon fontos, hogy a későbbiek során legyen, ha beavatkozásra van szükség, akkor az tisztességes és kiegyensúlyozott legyen. Nos, ezek azok az elemek, amelyeket hiányolok egyértelműen. Van még valami, az egyfajta előrejelzés arra vonatkozóan, hogy milyen jellegű változásokra lesz majd szükség. Említette a küszöböt, ami most rendkívül magas, és egyaránt magas a folyamat elindításánál, illetve abban az esetben, ahol már egyértelmű érvek vannak amellett, hogy rendszerszerű en sértik a demokráciát és jogállamiságot. Úgyhogy szeretném, hogyha erre vonatkozóan is lesznek, lennének elképzelések, hogy hogyan lehet a változásokat előrejelezni. Kíváncsi vagyok, milyen tervekkel rendelkeznek erre vonatkozóan, tehát a folyamatos monitoring és a változások szükségessége. Egyáltalán akarja-e a bizottság ezt a feltételei közepette megtenni? Köszönöm. Akkor az előadótól hallottuk a jogállamiság véleményét. Más? Más képviselő nem kér szót. Bronx urat látom. Még valaki? Bronx ur, akkor megadom a lehetőséget. Kérte, úgyhogy megkapja. A jogállamiság ám azt jelenti, hogy az embereket meg kell büntetni a jogsértésért, és hogy ugyanolyan jog előírása értelmében. De természetesen mindig vannak protekcionista kiskapok. Csak a politikai opponensek őket szokták ilyen helyzetekben azonban elkapni. Mindig vannak olyan egyéb jog területek, a szexizmusra, a gyűlöletbeszédre, stb. De a, a, a politikai vonatkozású megjegyzésekre vonatkozóan ilyen külön rendelkezés nincsen. A görög választásokról keveset tudok, amit hallottam, az nem igazán vonzó, de azt hallottam, hogy azzal a váddal eh, léptek fel az ellenzék ellen, hogy egy baloldali eh, aktivista halálát okozták, de ezt a vádat eh, nem emelték bíróság előtt ellenük. Évekkel korábban inkrimináló hozzászólásokat, illetve kijelentéseket róttak fel az ellenzék tagjainak. A német bíróság pedig megállapította, hogy ezek az inkrimináló megjegyzéseket elmondók ügynökök voltak. Tehát külön egy olyan pártot hoztak rétre Görögországban azért, hogy legyen egy párt, amit betilthatnak. Az ESCO-ban támogat, megbeszéltük az európai politikai pártok támogatásának lehetőségét. Ez lehetővé tenni, hogy a, kedveze, a, kedve, a kedves pártokat regisztrálhassuk, a nem kedves pártokat pedig ne, ez is a jogállamiság sértése. Zimbel asszony is kérte a szót, bár nagyon rövid időre tudom csak megadni a szót, hiszen zárt ülés lesz a koordinátorok ülése és az EU Egyesült Államok keret megállapodása. Jó, röviden. Igen, egy nagyon rövid kérdésem lesz. Lehet, hogy Lebaj asszony már beszélt erről, én, kisve érkeztem. Azt kérdezem, hogy az Európai Bizottság miért vártott, miért várt a mandátum végéig eh, ennek a javaslatnak a benyújtásával? A mandátum alatt ugyanis a törvényzési ciklus alatt olyan sok vita volt arról, hogy hogyan eh, valósítsuk meg a jogállamiságot és eh, a végrehajtást, a jogérvényesítést, én nagyon örülök, hogy az Európai Bizottság benyújtotta ezt a javaslatot, de ezzel az időben úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak annyi más eszköze, lehetősége van az, ember, az alapjogok érvényesítésére. Természetesen ön az intézménye nevében szól, nem önre gondolok itt személyesen, de hát nagyon-nagyon visszafogott, nagyon-nagyon szerény volt az Európai Bizottság ebben a területen. Az sajtószabadság, a véleménynyilvánítás szabadsága, az LGBT jogok, az egyenlő elbánás, az e- nőjogok, a magánélethez való, magánszférához való jogot nagyon gyakran megsértették, és az Európai Bizottság nem igazán lép fel miért nem használják ki jobban a meglévő intézkedéseket, eszközöket, és miért vártak ilyen sokáig a javaslat megfogalmazásával? Köszönöm szépen, elnök úr, mondja Löbály asszony. Először is Gönc asszony kérdések, miért nem terveztünk folyamatos monitoringot? Hát ezen gondolkodtunk, végeredményben Két okból nem javasoltuk egyrészt. Nagyon sok monitoringra kerül sor, az, az Európa Tanács, a Velencei Bizottság folytat ilyet, a Justice Scoreboard a bizottság részéről szintén folytatja ezt. De hát különböző fórumok, különböző keretek vizsgálják azt, hogy a tagállamokban hogyan valósul meg a jogállamosság. A másodikok ok pedig az, hogy olyan esetekkel álltunk szembe, amelyekben reagálnunk kellett. Mégpedig olyan lépésekre, amelyek nem terveztünk. Új esetekre. A konkrét helyzetet kellett értékelnünk tehát. A közleményünkben azt fogalmaztuk meg, hogy a fra, például a fra ö, tapasztalatára és kompetenciára támaszkodunk ö, természetesen. Ők is hozzájárulnak az értékeléshez, mint a háló, más hálózatok, a Velencei Bizottság. Inkább azt javasoljuk, hogy, hogy egy hogy az intézkedéseknek egy tárháza, vagy a lehetőségeknek egy tárháza valósuljon meg, és ezeknek a tapasztalatából, tapasztalataiból táplálkozva értékeljük a helyzetet. Arra végeredményre jutottunk, hogyha folyamatos monitorozást javasolnánk, az valószínűleg ki, oda vezetne, hogy ugyanazt a munkát kétszer végzik el, végezzük el. Ez nem azt jelenti, hogy általánosakban nem fogunk tudni ezekről a helyzetekről, de olyan esetekben, ahol az, a jogállamiság komoly megsértésére kerül sor, ott azt a konkrét helyzetet kell elemeznünk és fogjuk elemezni másokkal együttműködve. Milyen eh, szerződés módosításokra lesz eh, szükség? Hát ez ezt eh, azért nem javasoltuk, mert mindannyian tudjuk, hogy milyen sokáig tart a szerződés módosítás folyamata. Egyszerű mechanizmus szerettünk volna, amely meghatározza a szükséges lépéseket. Ami a szerződés módosításokat illeti, nagyon sok lehetőség van erre. Az egyik radikális lehetőség, az a az Európai Uniós jog és a többi közötti különbségtétel, többi jogszabály közötti különbségtétel megszüntetése, de hát ezt tudjuk, hogy erre még nem érett meg az idő. Intfeld asszony kérdését. Miért vártunk a törvényezési ciklus végéig először is? Annak ellenére, amit gondol, nagyon-nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és sok mindent javasoltunk a törvényezési ciklus alatt Emellett azt is gondolom, hogy amikor ezzel a nehéz helyzettel szembenéztünk, nem eh, benézünk, először is eh, megpróbáljuk a feladatot elvégezni. A eh, tagállamokban sok minden változott, változtak a jogszabályok, egyes országokban az alkotmány is. Fontos volt számunkra az, hogy levonjuk a következtetéseket ezekből az eseményekből. Nem egyszerű a helyzet. Időt kellett hagyni magunknak arra, hogy végig gondoljuk ezeket a kérdéseket, hogy biztosak lehessünk abban, hogy amit javaslunk, az val, annak valóban hozzáadott értéke lesz, és ne, néz, ne kelljen hatalmas ellenzékkel, ellenkezéssel szembenéznünk. Tehát igen, és egy kis időt, időig tartott ez, de hát nem annyira sokat, annyira sokáig. Nem um, ijedtünk meg a helyzettől. Folyamatosan folyik ugye a vita az a privát adatokról, és ez folytatódni is fog. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig zárt következik. Az USA-EU e adatvédelmi ernyővel kapcsolatban.